A rilento iniziamo. Buongiorno. Na, akkor kezdjük, és üdvözlöm Önöket. Ma délelőtt eszmecserét folytatunk India Vasziliádúval, aki az Európai Parlamenti Koordinátor. De a tolmácsok szeretnék tájékoztatni hallgatóikat, hogy a parlament vezetőségevel már harmadik hete munkajogi konfliktusban állnak, tehát 38. napja tart ez a probléma. Ezért sajnálattal tájékoztatjuk Önöket, hogy a tolmácsolást csak a napi rendszerint időpontig tartjuk, és nem túlorázunk, köszönjük a megértésüket. Tehát az emberkereskedelem elleni nemzetközi világnap alkalmával, amire rendkívüli szükség van, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy az emberkereskedelem áldozatai ö, ö, milyen jogokkal és egyebekkel rendelkeznek. És csökkenteni kell, amennyire csak lehet ezt a fajta kereskedelmet. A kereskedőkkel kapcsolatban mit lehet tenni. Nagyon nehéz a válasz erre. A szegénység, a fegyveres konfliktus világszerte, az újabb, jobb életreménye, több olyan tényező, amely arra ösztönzi az embereket, hogy elhagyják otthonukat. De sajnos az emberkereskedők visszaélnek ezzel. Nagyon nehéz pontos adatokkal szolgálni a világon folyó emberkereskedelem keretén belül az áldozatokról. Konkrét fellépésre van szükség, azért, hogy megakadályozzuk mindezt, hogy segítsük, védjük az áldozatokat, meg kell erősíteni a partneri kapcsolatot és a, és a civil társadalom bevonását a konkrét intézkedésekbe. Az Európai Uniós irányelv 2011-ből, amely az ember kereskedelem megelőzésére irányul, a jogalap, amelynek segítségével fellépett az Európai Unió. Egy emberkereskedelem ellenfelépő koordinátorra van szükség az Európai Uniós intézmények, a tagállamok és a különböző nemzetközi szervezetek közötti kapcsolattartásra. 2017-ben ö, elismerték azt, hogy óriási a kockázata a menekülteknek az emberkereskedelem szempontjából. Ezért segítséget kell nyújtani az emberkereskedelem áldozatainak, és intézkedéseket kell hozni azokkal kapcsolatban is, akiket potenciálisan érint ez a kockázat. Az Európai Unió egy állásfoglalást is elfogadott az emberek áldozataival szemben, Barbara Lockpiller készítette a jelentést. Úgyhogy szeretettel köszöntöm vendégeinket, akiket már bemutattam, és Mirja Vásziliádunak adom meg a szót, aki a koordinátor az emberkereskedelem áldozatai vonatkozásában parancsoljon. Thank you for the invitation to this exchange of views. Uh, Köszönöm, hogy meghívtak erre az eszmecserére az emberkereskedelem áldozatainak emlékére rendezett világnap alkalmából. Köszönöm a szakbizottságnak, és köszönöm a parlamentnek, hogy ennyire aktívan érdeklődik és foglalkozik azzal, hogy elfogadják az új Európai Uniós prioritásokat az emberkereskedelem kapcsolatban. A tavaly már született egy állásfoglalás, amely nem csak hogy hasznos volt, hanem nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy ezen EU prioritásokat meg lehessen határozni, különösen ami a külső dimenziót illeti. Köszönjük szépen! Az általunk elfogadott nyilatkozatot üdvözölte az EU nemzeti jelentéstevők hálózata, tehát a tagállamok, az EU-s civil társadalmi platformok, az NGO-k és sok parlamenti képviselő is köszönet ezért. Ezen új közleményünk a megelőzésre fókuszál, és röviden annyit elmondanék, hogy három fő prioritásunk van, ebből egyet fogok most kibontani. Az első az, hogy megerősítsük a küzdelmet a szervezet bűnszervezetek ellen, hogy leállítsuk a kereskedelmi, emberkereskedelmi láncot, erre fogok majd koncentrálni. A második, hogy jobb legyen a hozzáférés és a tudat azzal kapcsolatban, hogy az áldozatoknak jogaik vannak. A parlament biztosította azt, hogy a jogaikat biztosítsák. A probléma az, hogy hogyan válnak hozzáférhetővé nemzeti szinten is ezen jogok, és hogyan hajtják azokat végre. A harmadik pedig az állásfoglalásból merítette az ihletet, meg intenzívebbé kell tenni a koordinált és konszolidált válaszokat nem csak az EU-ban, hanem az EU-n kívül is, ezért tehát a munkánk külső dimenzióját erősítjük meg. Természetesen mindezt úgy tesszük, hogy közben mindig odafigyelünk arra, hogy fontos jobban megérteni magát a jelenséget, a tudásalapot kell növelni, és azt biztosítani, hogy koherencia van a finanszírozás és a prioritások között. Ez a legnehezebb feladat. Mindjárt tudjuk, és erre fogok ma koncentrálni az előadásomban, hogy az emberkereskedelem, a szervezett bűnözés rendkívül súlyos formája, ezt kimondja az alapszerződésünk, és arra alapul, hogy komoly interakció van a kereslet és a kínálat között. A bizottság tehát úgy érvel, hogy vannak problémák, nehézségek a világban, a szakbizottság ezzel állandóan foglalkozik, de emberkereskedelem csak akkor van, hogyha ez nyerességes valakinek, és hogyha valaki készen áll arra, hogy, hogy visszaéljen az emberek sérülékenységével. Tehát amikor pénzről beszélünk, nem csak arról a pénzről beszélünk, amit a csempészeknek adnak. Az illegális, a legális ágazatban megjelenő pénzekről, hiszen vannak legális szektorban, szektorból, akik illegálisan lépnek, és fordítva. Meg kell tehát előzni ezt a jelenséget nem csak a célországban, hanem a származási országokban is. Meg is magyarázom, hogy hogyan. Sajnálatos módon a helyzet az, hogy büntetlenek az elkövetők és azok, akik az áldozatok szolgálatait használják. A bizottság fő prioritása az, hogy ezen büntetlenségi kultúrát felszámoljuk mindenkivel kapcsolatban, aki az emberkereskedelmi láncolatban részt vesz. Mi is ez a láncolat? Kezdődhet ez akár az áldozat családjával, legális vagy illegális vállalatok megkönnyíthetik ezt, aztán vannak, akik az áldozat által felajánlott szolgáltatásokat veszik igénybe, és vannak, akik Európába hozzák az áldozatokat, akik tudják, tudatosan vagy sem, hogy Európában kihasználják az áldozatok által felkínált szolgáltatásokat. Ez azt jelenti, hogy mondjuk egy fiatal nő, akár gyerek is Nigériából mindjárt elmagyarázom, hogy miért Nigériát veszem például, Brüsszelben, Brüsszelbe érkezik, itt az, utcán, az utcákon valahol. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz rengeteg elem van ebben a láncban, és ezen elemeket kell felvagdalni. Mostanra elfogadtuk azt, hogyha valaki kiszolgáltatott, várható az, hogy visszaéljenek ezzel. Nos, én ezt szeretném most megkérdőjelezni. Miért kellene kihasználni valakit csak azért, mert kiszolgáltatott? Áldozatok, háború, klímaváltozás, nők egyenlőtlen helyzete, ezért kihasználjuk a helyzetüket. Hát ezt tesszük mi, hogyha valaki kiszolgáltatott, akkor vissza kell ezzel élni. Azért, mert valaki, és lehet, hogy erről majd a származási országokban a gyakorlatokról többet hallunk majd a másik előadótól. Tehát, hogyha van egy fiatal nő, akkor őt ki fogjuk használni? Vagy nézzük meg mondjuk egy fiatal nő helyzetét Rómában, Brüsszelben, este 11 óra van, ezt már sokszor elmondtam. Látszik rajta, hogy ő egy fiatal nő, másként néz ki, ledére van felöltözve, az utcán van, és az egyik reakció, lehetséges humánus reakció az lenne, hogy megkérdezzük tőle, hogy, hogy miben segíthetek. A másik lehetséges reakció pedig az, hogy mennyit kérsz. És elfogadottá vált az, hogy az legyen erre a reakció, hogy mennyit kérsz. Érte? A bizottság ezt a büntetlenségi kultúrát akarja megváltoztatni. A tagállamoknál fontos, hogy büntethetővé kell tenni, és az irányelvünk kimondja ezt, azokat, akik a az emberkereskedelem áldozatainak a szolgáltatásait igénybe veszik. Nincsen más olyan büntény, ahol valaki tud arról, hogy büntényt követel, és közben nem büntetik. Ezért kell végig gondolni, hogy hogyan lehet a büntetlenség ezen kultúráját megváltoztatni. 2014 és 17 között 600%-os volt a növekedés a nigériai nők, gyermek, lányok esetében, az IOM beslése szerint, akik emberkereskedelem áldozatává váltak. A középső földközi tengeri útvonalon keresztül értek Európába. 9000 nőről van szó, lányról, alapvetően Edo államból, mert jobb, ére, jobb életet ígérnek nekik. És közben azért is történik mindez, mert nagy a felvásárló piac, az igény Európában. Kettőnál a vásár. Tehát a kereslet és a kínálat folyamatosan kapcsolódik egymáshoz. A tanulmányokból kiderül, hogy minél gazdagabb a célország, annál nagyobb a távolról jövő áldozatok aránya. Tehát minél gazdagabbak vagyunk, annál valószínűbb az, hogy kihasználjuk ezen emberek kiszolgáltatottságát, és olcsóbb szolgáltatást kérjünk tőlük. Ez egy rendkívül furfangos és összetett logika. Azok, akik a szex rabszolgapiacról elpróbálnak menekülni, ők ugyanitt megjelennek, és közben hogy lehet az, hogy 9000 nigériai lány anél úgy hagyja el az országot, hogy ezt nem veszik észre? Másrésztről pedig ki használja ezen lányokat? Nézzük meg most a statisztikákat más szakbizottságokban is bemutattam ezt a parlamentben. Tehát 2016-ban 9000 lányt azonosított be az IOM. Most legyünk a minimum szinten, mondjuk azt, hogy visszaélésenként 30 eurót kapnak, és mondjuk naponta van 9 ügyfelük, van, hogy 20 is van, de most számoljunk 9-el, és legyen 360 nap 2016-ban. Így ez fél milliárd euró csak maga a pénz a, hát mondjuk úgy a megerőszakoló és az áldozat között, aki ebből a pénzből semmit nem kap. És itt nem beszélünk a korlátozó migrációs politikáról, a nyitott határokról, semmi egyéb érvelésről. Az emberkereskedelem azért létezik, mert nyereséges. Az beazonosított áldozatok kétharmada Európai Uniós állampolgár itt akkor másról nem is kellene beszélni. Tehát itt pénzről van szó. És mi vígan és dalolva szemet hunyunk afelett, hogy ezeket az embereket, hogy ezekkel az emberekkel visszaélnek. Ezen változtatni kell. Itt én csak az egyik ilyen kihasználásról beszélek. Csak egy útvonalon. Most nézzük el, hogy nézzük végig, akkor képzeljük csak el, hogy vannak fiúk, férfiak, nők, EU-n belül, EU-n kívül, nézzük meg, hogy milyen nyereségről beszélhetünk. Milliárdokról van szó a fekete piacon. Ez elvész. Ez a fél milliárd euró, amiről mi beszéltünk, ez egyszerűen elvész. Hol van ez? Nem jelenik meg sehol. A bizottság tehát ezt a pénzt meg akarja találni, hogy a büntetlenség kultúráját felszámolhassuk. Tehát onnantól, hogy az áldozat családja is akár benne van ebben a származási országban, egészen odáig, hogy az utcán valaki ki akarja használni ezen lánynak a kiszolgáltatottságát. Odafigyelünk ezen láncolatnak minden egyes láncszemére. Két héttel ezelőtt tíz Európai Uniós ügynökség, ezt büszkén mondhatom, aláírtak egy közös nyilatkozatot az együttműködésre vonatkozóan az emberkereskedelem ellenében. Új EU-s mandátummal a különböző ügynökségekből ez rendkívül fontos a külső dimenzió tekintetében. Rendkívül fontos ez az EU-nak, és ez a koordinációs munkánk részét képezi, és az új közlemény új célkitűzései közé tartozik. Rendőri együttműködés, igazságszolgáltatási együttműködés, nagyon komoly szándék van arra, hogy együttműködjünk. A honlapon is megtalálható, és valójában az EU-s emberkereskedelmi prioritásokat tükrözi. Ez rendkívül jó eredmény. Zárásként. A második jelentést, amit most készítek, az EU-s alapszerződés 20-as cikke alapján be fogjuk mutatni. Köszönjük a képviselőknek a tájékoztatást, felmérjük most az előrelépést, és új statisztikai adatokat használunk. Mindezt megtesszük még 2018 évvége előtt, és bejelentést készítünk majd arról is, hogy a nyilatkozatban felsorolt fellépéseket hogyan hajtjuk végre. Végül pedig a parlamenttől kérem, hogy működjünk együtt, hogy a büntetlenség kultúráját felszámoljuk, és nem lehet azt gondolni, hogy attól, hogy valaki kiszolgáltatott, ez de facto azt jelentse, hogy ki, ki is használják. Ezt a logikát meg kell fordítanunk. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm a hallottakat. Most 10 percben meghallgatjuk itt parancsoljon. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok, és köszönöm az Emberjogi Bizottságnak, hogy meghívott minket ide. Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. Hogy tájékoztathassam önöket arra több százezer nőről, gyerekről, akik ö, nem hallathatják hangjukat. Ahogy az előttem szóló is elmondta, a szegénység és más tényezők a felelősek azért, hogy az emberek migrálnak. Azért teszik ezt, mert egyszerűen tarthatatlan a helyzetük, és ezért kiszolgáltatottakká válnak. És tudjuk, hogy a nők a leginkább kiszolgáltatottak, mert a szegénységnek női arca van. A nők azok, akik ezt a kiszolgáltatottságot, a szegénységet a vállukon viselik. Egy olyan szervezet elnöke vagyok, amely Olaszországban segítséget nyújt az emberkereskedelem áldozatainak. Voltam menekült táborokban, ahol azok a nők találhatók, akik a földközi tengeren keresztül, például a Szicílián átérkeznek. Több száz nigériai nővel találkoztunk ott, azonkon túl, akiket segítjük. Az egyik kérdés, amit felteszünk nekik, az az, hogy Tudják-e, milyen kockázattal kell szembenézniük, amikor a földközi tengeren útra kelnek? És mindannyian kivétel nélkül igennel válaszolnak. Tudják, hogy milyen kockázata van ennek, de vagy lassan meghalnak olyan körülmények között, ahol él, amelyek között élnek, vagy próbálkoznak, és átszelik az földközi tengert olyan országba, ahol azt hiszik az élet jobb. Úgyhogy nagyon sok helyzetet megélnek. A nigériai nők vonatkozásában nagyon sok mindent figyelbe kell venni annak érdekében, hogy azok, akik kereskednek velük, kizsákmányolják őket, minimális beruházással tehessék, akár energia, akár idő szempontjából. Például A nőket nagyon könnyű kizsákmányolni fizikailag. Vannak olyan gyakorlatok, amelyekben hisznek. Még akkor is, hogyha a legtöbb ezek közül nem tükrözik egy ország valódi kulturális gyökereit. Csak a tudatlanságot, a kiszolgáltatottságot, amelyel azt akarják biztosítani, hogy ne akarjanak elmenekülni, maradjanak fogadjanak szót. Valamit etetnek velük, vagy itatnak velük, megesketik őket valamilyen keretek között, annak érdekében, hogy mindent megtegyenek, amit mondanak nekik. És ezért óriási összegeket kell fizetniük, 40 ezer eurótól 60 ezer euróig, vagy még többet követelnek tőlük. Ami a migrációs válságot illeti, itt Európában sürgőségként kezelik. Úgy próbálják kezelni. Gyakorlatilag azt gondolják, hogy valami hirtelen alakult ki, és gyorsan reagálni kell rá. De hát évek óta folyik ez, legalább 30 éve. Hogy lehet az, hogy ez alatt az idő alatt nem történt semmi, hogy valahogy rendezettebben kezeljék ezt a kérdést, hogy egyáltalán nem kereste senki a gyökereket, az okokat, hogy az emberek miért akarnak elmenni. Európa és a nyugat-európai országok milliárdokat költenek a védelemre, eh, az öltözködésre. A kérdés az, hogy ha tudják ki, hogy mekkora a kockázat. Teljesen mindegy, hogy lezárják a határokat, eh, lehet az égig emelni a falakat, az emberek mindig mozogtak, fognak is. A kérdés az, hogy hogy kerüljük el ezt a migrációs hullámot, hogy ne kerüljön olyan ö, végletes helyzetbe ez az egész, mint amilyet ma tapasztalunk. Mert azok, akik nyugaton élnek, szintén különböző szinten kizsákmányoltak. Hogy lehet ezt elkerülni és megelőzni? Nem egyszerű, de van megoldás. Vannak olyan szervezetek, amelyek, mint az enyém, minimális forrásokkal, túlórában ö, dolgoznak hosszú órákon keresztül, nap mint nap, hogy segítsük azokat, akik Európába érke érkeztek. But there is also the other side. Hogy ö, új életet kezdhessenek. De ott van a másik oldal is, hogy a származási országban megkeressük ennek az okát, hogy először is megakadályozunk azt, hogy az emberek ilyen szörnyű körülmények között éljenek ott, az otthonukban. Mert azért jönnek el, mert egyszerűen nem látják a jövőjüket ott. Nem látnak más lehetőséget. És aztán ugye a modern világban ott vannak a ö, Because they want to also have a share of that, that's human. We all... Ott vannak a közösségi médiák, ott van az internet, tehát az emberek értesülnek a világ állásáról. Hát gyakorlatilag mi ezt tesszük, Olaszországban segítünk az emberkereskedelem áldozatain, például megpróbáljuk őket elszállásolni, nyelvórákat szervezünk nekik, hogy kommunikálhassanak. De hát sajnos ezt hasonlítanám egy óriási sebhez, amit hiába ragasztunk le, nem gyógyul. Tehát gyakorlatilag a megoldás az, hogy hogy lehetne megszüntetni az okokat a származási országban. Én nigériai vagyok, és naponta beszélek az ottani szervezetekkel, hogy arról ö, folytassunk eszmecserét, hogy mit tehetünk. Ott van a nőkre vonatkozó fejlesztési szervezet. Ez nagyon fontos terület, mert végül is így hozzák a nőket Európába. Nem kulturális dolog ez, azért mert a prostitúció, az emberkereskedelem kulturális ö, hagyományokkal rendelkezik ott. Furcsa módon az első nők, akik Európába jöttek és kereskedtek luxuscikkekkel, amikor a gazdaság visszaesett, akkor döbbentek rá, hogy van másfajta lehetőség is a kereskedésre, akkor fedezték fel azt, hogy a fizetett szexuális szolgáltatások ez az a terület. Tehát jó lenne, hogyha azokat büntetnénk, ahogy ön is említette, akik ezt a szolgáltatást igénybe veszik. És nagyon fontos, hogy tudatosan, tehát tudatosan használják ezeket a szolgáltatásokat. Gyakorlatilag nyilván tudják, mert a legtöbb ember aki arra kényszerül, hogy a testét bocsássa áróba, gyakorlatilag nem más tesz, mint megpróbálja túlélni a, azokat a körülményeket, amelyekbe kényszerült. Úgyhogy Nigériában ezzel foglalkozunk. Próbálunk szolgáltatásokat nyújtani, és megpróbálni a legfőbb okokon változtatni, mert ugye ott van a szegénység, segíteni a, a származási országban a nőket, kifizetni a ö, ö, kórházi számláikat. Sokszor ö, nagyon kis gesztusokra van szükség. Olaszországban pedig próbálunk a nőkkel beszélgetni, mert a legtöbb projektünkben maguk a nők is részt vesznek. Ők azok, akik elmondják azt, hogy mit lehetne tenni, hogy elkerüljük ezt a helyzetet mert hát őket is kényszerítették erre. Ezért kis kutatást is végzünk, mert nyilván önök is tudják, hogy Abba Binin, aki Edóban egy terület királya, nagyon fontos dolgot tett. Kinyilvánította, hogy azok a gyakorlatok, amelyek segítségével elnyomják ezeket a nőket, nem valósak, és nem igazán hatnak rájuk. Gondolják, hogy az óriási hatást gyakorolt. Nagyon fontos volt, hogy az európai kormányok figyelmét erre fölhívják. Mert gyakorlatilag ennek segítségével ö, menekült el egy csomó nő a kizsákmányolóitól, mert úgy érezték, hogy van ehhez erejük. Itt nem tudtunk eddig segíteni nekik, mert mi nem tudtuk őket úgy elszállásolni, ahogy kellett volna, amikor elmenekültek onnan, ugyanis hiányzott a következő szál. Remélem, nem túl késő még, hogy valamilyen módon, akik szeretnének visszamenni, segítsük ebben. Tehát a célországokban, mint Olaszországban például, megpróbáljuk biztosítani azt, hogy ha a nők vissza szeretnének menni, akkor védelmet élvezzenek. És ha visszamennek, akkor megfelelő támogatásra lejjenek. Úgyhogy végezetül egy dolgot szeretnék még mondani, a származási országokban kell támogatnunk a fejlődést, amikor az úgynevezett gazdasági migránsokról beszélünk, segíteni kell azoknak, akik embercsempészek áldozataként kerülnek ide, harmonizálni kell a hozzáállást a, az emberkereskedelem áldozatainak segítségében, és a többi országban is nagyobb segítséget kell találnunk, azon kívül, mint Olaszország és Görögország. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Buchner képviselő parancsoljon. Vielen Dank für diese... Köszönjük szépen ezen nagyobb megható beszámolókat. Több kérdésem is lenne. Az első, ha egy nő például Németországban el tud menekülni, egy eltart, egy a, attól, aki eddig kitartotta, a kérdés az, hogy mennyire vannak a nőknek lehetőségeik arra, hogy egy ilyen kapcsolatból kiléphessenek. A második kérdésem ehhez kapcsolódik. Ha egy nő vállalja ezt a kockázatot, és elmenekül, akkor Németországban egyből kiutasítják. Nincsen menekült joga. Mi történik ezzel. Ez egyfajta kritika azzal kapcsolatban, amit Olaszországgal kapcsolatban hallhattunk, hogy nagy, az esetek nagy többségében ezen nők semmivel sem rendelkeznek. Hogyha hazamennek, akkor kurváknak fogják őket tartani, és kiközösítik őket a saját közösségükből. Fontos, hogy Európában maradhassanak. Én együttműködök a Szolbódi szervezettel, ők foglalkoznak ezen nők sorsával. Ezen nőknek lenne lehetőségük arra, hogy képzésben részesüljenek, azzal a feltétellel, hogyha van arra jogi lehetőségük, hogy Európában maradjanak. És ez egy nagyon komoly eszköz lenne. Nem szabad visszaküldeni a származási országba ezen nőket azért, mert formálisan nincsen okuk a menedék kérésére. És ehhez kapcsolódik a következő kérdésem. Önök együttműködnek-e ilyen szervezetekkel Európában, a Szolbódihez hasonlatos szervezetekkel? Hogyha az emberekkel közvetlenül felvesszük a kapcsolatot, akkor az biztos, hogy nagyon találékonyak a csempészek. Mindig találnak új megoldást, új utat a, kiszol- a kizsákmányolásra, és erről is még szeretnék többet megtudni. Mi az, ami változik? hiszen nem mindig segít ugyanúgy eljárni egy adott kérdésben, hiszen gyakran az emberek sokkal találékonyabbak, és kikerülik a már meglévő rendszert. Összességében pedig hol van a legnagyobb kihívás önök szerint ezen munkában, különösen itt Európában? Köszönöm. Barbara. Ja, vielen Dank. Danke auch, dass wir diesen Austausch haben. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy ezt az eszmecserét megtarthatjuk, és köszönöm a munkájukat. Vasiliadú biztos asszonynak lenne egy kérdésem. Van ez a stratégia, 2016-os stratégia, most van ezzel kapcsolatban a közlemény. A jövőben lesz-e valódi új EU stratégia az emberkereskedelem elleni küzdelemre vonatkozóan? És hogyha igen, mikor? A közleményből hiányzik számomra egyfajta időzítés azzal kapcsolatban, hogy az adott intézkedéseket mikorra kell végrehajtani. Elmondta, hogy az idei év végéig új statisztikákat fogunk kapni, de vannak-e más intézkedések, amelyek valamilyen időponthoz köthetők, hiszen nekünk a parlamentben azt kell nyomon követni, hogy mi az, amit végrehajtanak. És ön szerint lehetséges-e az, hogy a bizottság idén év végéig itt a parlamentben írásban tájékoztat minket arról, hogy mi az, amit már végrehajtottak. Ő központi témaként beszélt arról, hogy fontos kideríteni, hogy ezen komoly pénzek a kizsákmányolásból hova kerülnek. A parlament kérte azt, hogy a korábbinál intenzívebbel kellene az Európai Uniónak ezzel foglalkoznia. A közleményből pedig szerencsésnek tartom, hogy azt mondjuk, hogy erre van lehetőség. Lát-e bármilyen előrelépést? Proaktív pénzügyi vizsgálatok, nyomozás, befagyasztottak-e, elkoboztak-e ilyen csempészektől vagyontárgyakat, vagy a bevételüket. És ami az emberkereskedelem áldozatait illeti, ők nem kapnak pénzt a szolgáltatásukért. Vannak-e példák arra, vagy tervek arra, hogyha ezt a pénzt elkobozzák, akkor ezt esetleg az áldozatoknak adják át? Azt is elmondta, hogy ezen értéklánc, ezen globális értéklánc fontos, hogy ezt feldaraboljuk, hogy felszámoljuk. Pontosan melyik láncszemekre gondolt? Tegnap volt egy meghallgatásunk tegnap a kávéval, kakaó termeléssel kapcsolatban, és megint ott is elhangzott, hogy a vállalatoktól követelünk dolgokat, hogy mit tegyenek az átláthatósággal kapcsolatban az értékláncban. Ami a bordélyházakat illeti, itt nehezebb persze ezt elérni. Az emberkereskedelem és a munkamigráció között lehetne esetleg párhuzamot húzni. Ami az áldozatok jogait illeti, Gyakran itt Európában összekeverjük a dolgokat, és ez a dokumentumból is kiderül. A külső határokon kell kiképezni a szakembereket, hogy maguk is beazonosíthassák azt, hogy egy politikai jogból menekülő, egy gazdasági jogból menekülő emberről van szó, vagy egy emberkereskedelem áldozatáról. A mi politikánk csak az elszigetelődésre épül, és én nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy munkatársat azért fizessenek, hogy az emberkereskedelem áldozatait beazonosítsák. Gondoltak-e arra, hogy nem csak ami a képzést, tehát hogy hogyan lehetne az áldozatokat beazonosítani? Ami a közleményt illeti, Több intézkedést szeretnének bevezetni, azt ellenőrizni, hogy ami a kiemelt országokat elíti, amelyekkel együttműködik az EU, hogy ott változik-e a helyzet. Ki lesz ilyen kiemelt ország, és rugalmasabban tudjuk-e ezeket kezelni, mint korábban? Grazie. Köszönöm szépen. Thank you, Chair. I'm basically interested in uh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. A jó gyakorlat érdekelne. Úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos ezekben az országokban, az EU tagállamok számára is, és szélesebb körben bármely ország számára, amely valamilyen együttműködést hozott létre, valószínűleg bilaterális, regionális, vagy inkább, vagy esetleg még szélesebb síkon is. Ezt a gyakorlatot milyen mértékben használják és alkalmazzák a harmadik országokban? Valami egyáltalán megmozdult ezen a téren? Köszönöm. Köszönöm. Én is szeretnék egy általános megjegyzést tenni. Ugyanis ma megvannak a normák, megvannak az irányelvek, megvan az Európai Parlament nyilatkozata. Mindazonáltal az európai politikai keret változik. Ezért azt szeretném kérdezni öntől, hogy ez a politikai keret változás gyakorlatilag nem jelente akadályt ennek az úgynevezett együttműködésnek a származási, a tranzit és a célországok között. Mert végül is fennáll annak a kockázata, hogy ha ez az együttműködés nincs meg, ennek minden következményével szembe kell néznünk. Önnek adom meg a lehetőséget először, parancsoljon. Thank you very much. Um, there's a lot of... Köszönöm szépen. Nagyon sok mindent vetettek föl. Megpróbálok válaszolni rájuk. Az első hozzászóló. Igen, vannak az kereskedelem áldozatai számára ilyen biztos ö, házaink, száz civil szervezettel dolgozunk együtt a civil a platform keretében belül. Nem feltétlenül fizikai fenyegetésnek vannak kitéve az áldozatok. Lehetnek olyan gyakorlatok a származási országban, vagy olyan családok, akik kizsákmányolják őket. Sok oka lehet annak, hogy fenyegetetnek érzik magukat. Ahogy hallottuk, 40 ezer eurót fizetnek. Képzeljék el, hogy hányszor kell, hogy kizsákmányolják például a szexuális esetben ezt az áldozatot, hogy kifizes az áldozat, ezt az adósságot. Vannak, akik azt mondják, hogy kényszermunkások. Megfelelő szolgáltatásokkal kell segítenünk őket tehát. Megvan a 2004-es irányelvünk is, amely főleg a harmadik országokra vonatkozik, és azokra a kérdésekre, amelyekről ön is beszélt. Ezt az irányelvet nem igazán használják ki, mint lehetőséget. Erről számolnak be jelentések. 2000 2018 végén lesz egy jelentés, ahol részletezzük, hogy mi történt Európában, illetve kitérünk arra is, hogy mi a helyzet a 2004-es irányelvvel, külön mellékletben. Az ember kereskedelem áldozatainak feltétel nélküli segítséget kell nyújtani általános esetben megvannak az eszközeink, és itt csak az emberkereskedelemről beszélek, nem az illegális migrációról vagy ö, csempészetről beszélek, mert ezek teljesen külön területek. Ö, az emberkereskedelem áldozatai kétharmadában ö, ilyen áldozatok. Tehát azt szeretném elmondani, hogy a jogszabályok léteznek. Nem eurokrataként mondom ezt, ön is említette a civil szervezeteket. Az Európai Parlament is ö, próbálja garantálni ezt, hogy meglegyenek a jogszabályok. A gond az, hogy nincsenek megfelelően alkalmazva. Tehát arra van szükség, hogy alkalmazzuk őket. Megvan az átvételi jelentés, és találtunk olyan területeket, ö, ahol még bizony rengeteg a tennivaló. Van új stratégiánk? Nincs. 2012-16-ra van EU stratégia, de ezek a prioritások gyakorlatilag még mindig élnek. Nagyon fontos EU-s intézkedéseket hoztunk, ezek célzottak, és itt nem arról van szó, hogy kiálljak amellett, hogy van-e stratégiánk, vagy sem, de tulajdonképpen a valóság az, hogy mikor feltettem a kérdést, hogy az EU intézkedésekben és a nyilatkozatban van-e valami, amit szeretnének és nincs benne? Ne, senki nem mondta azt, hogy igen. A lényeg az, hogy megvan minden, csak lépni kellene, és alkalmazni mindezt. Úgyhogy örömmel mondom el, hogy 2018 végére nem száz százalékban, mert nem vagyok ebben biztos száz százalékban, de szinte minden egyes intézkedés beindult. Úgyhogy 2019 végére Vapropoulos biztos ösztönzésére jelentést szeretnénk készíteni az emberkereskedelemről, hogy mi a helyzet az EU-ban, amelynek lesz egy külön fejezete, ahol minden egyes intézkedésről beszámolunk, hogy mikor indult be és hogyan áll. Pontosan azért, mert szeretnénk beszámolni a parlamentnek a helyzetről ami a pénzügyi nyomozást és a pénzt illeti. Ez a legnagyobb kérdés, és a, nyilat, és a nyilatkozat erről szól. Meg kell találnunk a pénzt, nem csak az emberkereskedők vonatkozásában, hanem a legális területeken. Úgyhogy mindig nagyon egyszerű kérdést teszek fel. Ki vezeti a buszt? 9000 nigériai lányról volt szó 2016-ban csak akikről tudunk. Vannak, akik Brüsszelben vannak, vannak, akik más európai országban. Hogy jöttek ide? Repültek. Ezekkel a buszokkal kapcsolatban nincsenek papírok, nincsenek sofőrök, nincsenek jogi személyiségek. Nos, ha le akarjuk állítani ezt a láncot, bárhol állíthatjuk, az már jó. Ha származási országban vannak a kizsákmányolók, akkor állami segítséget kell igénybe venni. Mert a lányok közül sokan vannak ott. Föl kell tenni a kérdést. Vannak, akik elviszik őket Líbiába. Nem csak azért mennek el, mert szegények. És hogyha ez így van, azért, mert szegények, mindenféle kulturális gyökerek nélkül, azért mondom ezt, mert most itt vagyunk, de lehet ez bármi más is, tehát ebben az esetben rákényszerítik őket. Tudják, hogy kereskedni fognak velük a származási országba. Tehát valaki elviszi őket Libiába, felrakja őket egy hajóra, kizsákmányolja Olaszországban. 9000 lányról beszélünk, hol alszanak? Lehet, hogy van mindenkinek lakása, amit kiad? Hogyha 10 fiatalkorú nigériainak adják ki, akkor nem teszi fel a kérdés, hogy honnan kerültek ide? Valaki legálisan keres pénzt ezzel, Úgyhogy például az Edo államban a, ö, föl kellene tenni a kérdést, hogy a pasi, aki vezeti a buszt, az ki? Vagy ö, aki a hajóra teszi őket? Vagy római utcáin, aki fölteszi a kérdést, mennyibe kerülsz? Vagy valaki, aki Brüsszelbe hoz ezeket? Vagy aki befogadja úgy nevezett módon ezeket a lányokat? Tehát bárhol, ahol ezt a láncot megszakíthatjuk, az jó és bárhol, ahova a pénz folyik, és bárhol, ahol fel tudjuk tenni a kérdést, hogy miért ö, gondoljuk azt, hogy ez teljesen kézenfekvő és nyilvánvaló. Miért gondoljuk azt, hogy csak azért, mert mindez történik, ez normális. Persze, kizsákmányoljuk őket. Önök látnak olyas, olyan valakit, aki az utcán, aki azt mondja, hogy ingyen eljön takarítani, akkor elfogadja ezt a szolgáltatást? Nem hiszem. Itt változtatni kell a pénzügyi nyomozás terén is. Az Európol, Hága, nagyon sok nyomozást végzett, és velük szoros az együttműködésünk. Nagyon sok az érdeke a tagállamoknak. Az Európai Bizottság is finanszíroz bizonyos dolgokat, amelyeket meg kell vizsgálnunk. És Mikkel asszony, aki Juncker elnök úr külön tanácsadója, a bűncselekmények áldozatainak segítésével foglalkozik ezzel a területtel is, a magánszférával, mert rengeteget tehetünk az Európai Uniós szinten. Nem csak jogszabályokat kell hoznunk, a tagállamoknak kell foglalkozni ezzel, mert a tagállamoknál vannak bejegyezve ezek az üzleti vállalkozások. Egyetemek az útmutatások. Ha valaki azt mondja nekem, hogy új útmutatásokra van szükség, hogy megtaláljuk az áldozatokat, ezt nem fogadom el, mert megvannak az útmutatások. Hogyha egy tíz éves nigériai uh, lányt látunk Brüsszelben este 11 órakor az utcán, nem hiszem, hogy útmutatásra van szükség, hanem arra, hogy változtassunk ezen, és a büntetlenség kultúráját változtassuk meg. Az Európai Bizottságnak nincs kompetenciája a prostitúcióval kapcsolatban. Viszont itt mindenféle kizsákmányolásról szó van, a szervkereskedelemtől kezdve a koldulásra való kényszerítésig. Tehát vannak törvények, amelyeknek normatív hatása van. Az a tény, hogy valami létezik, rendkívül fontos. Hogy a csodába lehet törvényünk arról, hogy nem szabad nyilvános helyeken dohányozni, és tényleg visszaesett a dohányzás. De miért nem tudunk ugyanígy fellépni az emberkereskedelem ellen? Olyan esetben, amikor az áldozatok szolgáltatásait igénybe veszik. Gyakorlatilag mit csinálunk? A büntetlenséget pártoljuk, hiszen azt mondjuk, hogy igen, olyan bűncselekményről van szó, ami kis kockázata, de óriási profittal jár. Miért nem nyúlunk hozzá? itt a kérdésem. 9000 lányról van szó. Azért ezt a példát említettem, mert itt a kolléganő mellettem, de lehet több százezer potenciális áldozat Európa szerte, európai állampolgárok. A kérdésem az, hogy nézzük a profitot. Mondjuk öten veszik igénybe szolgáltatásaikat. Valószínűleg inkább 20, de ha 9000-rel megszorozzuk, aztán 350-nel, Most felejtsük el a klienseket. Az Európai Bizottságról beszélek. Ki az, akit bíróság elé állítottak azért, mert kizsákmányoltak egy lányt? van, lá, van egy kislányom, tudom, hogy hogy néz ki egy 12 éves gyerek. Hogy lehet ez, hogy senkit nem ö, állítottak bíróság elé? Ö, ez az a kérdés, amit föl kell tennünk, és ezt kell állítani és nem úgy hozzáállni a kérdéshez, hogy ó, hát emberkereskedelmet folytatnak, mert klienseik vannak. Valahonnan jönnek ezek az áldozatok, ahogy elhagyják az otthona, otthonukat, egészen addig, amíg meg nem erőszakolják őket az utcán, mert ez történik gyakorlatilag. Úgyhogy ez a büntetlenség, ez azt jelenti, hogy a kis szolgáltatottság elősegíti mindezt. Úgyhogy közös nyomozó csoportaink vannak, az utolsó hozzászólónak válaszolnék a jó gyakorlatról. Igen, vannak közös nyomozó csoportjaink a harmadik országokból is, és próbáljuk támogatni ezt az együttműködést a származási ország és a célország között. Ennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Az öné 5 perc lesz, parancsoljon. Uh, Egy pár szót szólnék csak Ami a visszatérést illeti, általában az történik, hogy maguk a nők, hogyha is amennyiben vissza akarnak térni, akkor támogatjuk őket ebben, hogy biztonságosan térhessenek vissza. Nem rákényszerítjük támogatjuk őket, hogy Európában maradjanak és ott letelepedjenek, de sokan szeretnének visszamenni, csak félnek ettől, mert nem tudják, hogy milyen feltételek között tehetik ezt meg. Reagálnék az elnök úr által felvetett kérdésre, a politikai helyzet Európában mennyiben változott meg. A pragmatizmus és a politikai szándék kell, hogy ennek a mozgató ereje legyen. Azok, akik másként látják ezeket a dolgokat, hogyha nem pragmatikusan járunk el, akkor még több tragédia fog előfordulni. Úgyhogy nem szabad nagy különbséget hagyni abban, hogy mi legyen a megfelelő válasz. Nem lenne szabad, hogy ez így lenne, ez nem jelenti azt, hogy nem is létezik, de a pragmatizmus és a politikai szándék, ami ezen változtathat. Köszönöm. Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy hozzájárultak ez a nagyon fontos eszmecseréhez. Rendkívül hasznos volt, és a jövőbeli munkánkat is segíti majd. Nagyon köszönöm, és kellemes napot kívánok Önöknek!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 Bene. Iniziamo questo... Kezdjük ezt a második panelt. Eszmecsere? Nem, bocsánat, elnézést kérek. scambio di opinioni con... Eh, Eszmecsere Godwin Obazekivel, a nigériai Edo állam főkormányzójával, valamint Jinka Omorobbével, professzorral, az Edo állam embercsempészet elleni hatóságának elnökével, a nigériai migrációról és emberi jogokról. A nigériaiak az egyik legnagyobb számban ö, migrálnak Afrikából Európába, és Edo állam ö, a származási helye a legtöbb migránsnak, aki Európába érkezik, és akik az emberkereskedelem áldozatai lesznek. Röviden meghallgatjuk azt is, hogy milyen okoknál fogva. Külön örülök annak, hogy üdvözölhetem vendégeinket, azok a képviselők, akik a közelmúltban Edo államban egy misszión vettek részt, már találkozhattak Obazeki úrral, és megtapasztalták, hogy milyen erőfeszítéseket tesz Edo állam annak érdekében, hogy reményt adjon az ottani lakosoknak, hogy a helyi körülményeken javítsanak, hogy ne kelljen elmenekülniük, migrálniuk onnan. A képviselők látták azt is, hogy a Task Force milyen erőfeszítéseket tesz az emberkereskedelemmel szemben. be professzorasszonyt és szeretném ebből az alkalomból örül, ödvözölni, ő egyébként Edo állam embercsempészet elleni hatóságának elnöke, illetve az igazság ügyi képviselője. Úgyhogy ezzel meg is adom a szót önöknek parancsolnak. Um, <clears throat> sorry, uh... Köszönöm szépen. Elnézést. Nem tudom, hogy mi a protokollális megfelelő, hogyan szóljak önökhöz, de minden esetre szeretnék köszönetet mondani az albizottságoknak, hogy lehetőséget adtak arra, hogy megbeszéljük, elmagyarázzuk, hogy mi az Edo állam kormányzata mit teszünk az emberkereskedelem ellen, ahogy azt hallhatták. Az EDU állam adja ki 60%-át az emberkereskedelem áldozatainak Nigériából. Hogyha megnézzük Nigéria lakosságát a földrészen belül, akkor ebből megérthetik, hogy mekkora válságról beszélünk. Az Edo állam a 36 tartomány egyik Nigérián belül. 4,5 millióan laknak stratégiai helyen, az ország közepén helyezkedik el. Nagyon komoly kulturális története van. A volt Benin birodalomnak volt Edu állam a központja. Remélem, hogy jól hallanak. Nos, most gyorsan megpróbálom felhasználni az előkészített prezentációt arra, hogy egyfajta kontextust hozzunk létre az eszmecseréhez. Még mielőtt részletesen megnéznénk, hogy mi mit teszünk, most vizsgáljuk meg, hogy hogy változik maga a válság. Tavaly felállítottunk egy munkacsoportot, szubnacionális szinten, annak ellenére, hogy a szövetségi államnak már van nemzeti testülete az emberkereskedelem elleni küzdelemre. A mi tartományunk úgy döntött, hogy mivel rendkívül fontosnak tartjuk az emberkereskedelem kérdését, saját munkacsoportot hozunk létre. A főügyész Amarovai professzor vezeti ezt a munkacsoportot. A munkacsoport nagyon proaktívan jár el. Nagyon jó, hogy ezt megtettük, létrehoztuk, hiszen utána egyből az Európai Unió a nemzetközi migrációs ügynökségek közösen fellépett az emberkereskedelem áldozataival és az irreguláris migránsokkal kapcsolatban leginkább Líbiából 3000 érintett személyről beszélhetünk, és az így begyűjtött fogvatartott személyekkel kapcsolatban az adatokat felhasználjuk arra, hogy megértsük, hogy miről is van itt szó, mi történik. Kérdőíveket osztottunk ki a fogvatartottaknak, személyes adatokat, szülői adatokat próbálunk beszerezni, azt, hogy hogyan mozogtak, és így próbáljuk dokumentálni és megérteni, hogy az előttünk lévő válság hogyan is alakul. A begyűjtött adatokból egyrészt azt láthatjuk, hogy most több a férfiak, mint a nők száma az emberkereskedelem áldozatai között. 2693-an voltak férfiak, kilencszázan 900 nő volt, és százan voltak gyerekek. Tehát ezek itt a számok. 8-nak volt pszichiátriai betegsége, 5 volt fizikailag ö, korlátozott, és annak ellenére, hogy ebből a válság nagy részére rálátást kapunk, az is kiderült, hogy egyfajta tranzitponttá kezd válni a belső migránsok között ez a terület. Ami a migrációs mintákat illeti, 3700 embert interjú voltunk meg. 80%-uk elhagyta az országot saját kezdeményezésére. Tehát nem kényszerítették őket a korábbiakhoz képest azzal ellentétesen, most nem kényszerítették őket arra, hogy elhagyják az országot, csak ö, körülbelül 8%-ukat toborozták, úgymond. Hogyha megnézzük a migrációs mintát, akkor tehát többségükben férfiak és többségükben függetlenek. Ha megnézzük a korosztály eloszlását, a nagy része 18 és 30 év közötti férfi. Vannak idősebbek, és 17 évnél fiatalabból nagyon kevesen vannak ami a, az iskoláztatási szintjüket illeti. Vannak, akik egyetemi végzettséggel rendelkeznek, BA végzettséggel, de a legtöbbjük úgymond, mi úgy hívjuk, hogy rendes, szokásos végzettséggel rendelkezik, azaz 6 évig járt általános iskolába, 6 évig középiskolába, és utána 2-3 évig valamilyen ö, szakmunkás képzőbe. A nagy többségük, több mint 50%-uk a középiskola után már nem járt iskolába. Tehát a 12. osztály volt a legmagasabb oktatási szintjük. 500-an az általános iskolát is éppen hogy csak befejezte. A többségük, tehát több mint 50%-uk éppen ezért, tehát művelt iskolai rendszerben részt vett személy. Hogyha megnézzük, hogy mi az oka annak, hogy valaki elhagyja az országot. Az elemzésből az derül, hogy leginkább az ismerősök köréből jövő nyomás az, ami rávette őket erre. Barátok beszéltek erről, itt leginkább férfiakról beszélünk, 2400-an, tehát barátok ráhatására döntöttek így, és különösen a férfiakra igaz az, hogy az ismerősi körből származó nyomás volt a kiindítók. Ami a nőket illeti, majdnem a férfiaknak majdnem fele családos volt. Tehát volt családjuk, volt otthonuk, amikor elindultak. A nők esetében ez az arány sokkal alacsonyabb a férfiak nagy többsége egyedülállóként utazott, egyedül utazott el. Ha megnézzük ezeket a mintákat, mintákat, azt látjuk belőle, hogy maga a válság 2017-ben tört ki. Az elemzett adatokból az derül ki, hogy 2000 és 2005 között mindössze négyen utaztak, aztán kicsit nőtt a számok a következő évben, de valójában 2016-tól látjuk, hogy megugrik a migránsok száma, és 2017 tavaly, amiután létrehoztuk a mi fellépésünket, akkor tört ki igazán ez a válság. Tehát megnéztük, hogy miért utaznak el, gyakran gazdasági nyomás miatt, családból jövő nyomás miatt, persze ezen családi nyomás mögött megint csak a gazdasági okok húzódhatnak meg. Ha megnézzük, hogy milyen útvonalon hagyták el az országot, a városba érkeznek ügynökök, azt mondják nekik, hogy munkát kapnak majd Európában, és akár 1000 eurót is kaphatnak havonta, 500 vagy 1000 eurót, a legtöbb esetben ennyit ígérnek, és 20-40 napig tart az utazás, elmennek Benin városba, aztán egy másik tranzitvárosba, onnan gépjárművekre szállnak, és így folytatják az utat. Amikor megkérdezzük, hogy az útról milyen tapasztalatokkal rendelkeznek, a legtöbbjük megtapasztalják azt, hogy az utastársaik egy része meghal, éhen hal, vagy betegségbe belehal. Ha megnézzük, hogy leginkább melyik országba szeretnének menni Európában, persze az ügynököktől is függ ez, sokan a férfiak közül, de a nőkre is igaz ez, szeretnének Olaszországba menni. a férfiak között a második legnépszerűbb ország Németország, utána Franciaország, Spanyolország és Ausztria. A nőknél Olaszország, Franciaország, Németország, Spanyolország, Ausztria ebben a sorrendben. Amikor megpróbáltuk kideríteni, hogy az utazás előtt milyen életkörülmények között éltek, azt láthattuk, hogy 9 százalékuknak 90 százalékuknak volt valamilyen megélhetésük többen dolgoztak az építőiporban, a divat ágazatban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy a legszegényebbek lettek volna, és hogy nem volt miről lemondaniuk, ezért indultak útra. Próbáljuk azt is megérteni, hogy a helyi önkormányzatok, ahonnan ezek az emberek elindultak, hol vannak. Az EDU tartomány központja talán az egyik legfontosabb és legnagyobb, és ezért gyakran eleve ezen nagyvárosba mennek el az emberek, de azt látjuk, hogy falvakból indulnak el az emberek, a két leginkább kitett önkormányzat, a fővárostól egy-másfél órára vannak ezek a falvak, utána ezen falvakból egy város külterületére költöznek, és utána ö, kerülnek be az emberkereskedelem láncába. Ha megnézzük, hogy területileg honnan származnak, ha megnézzük ezt a két önkormányzatot, ö, ez egy elég nagy terület. A tartomány egy negyedét teszik ki, Nincs egyetlen bank és egyetlen pénzautomata sincs ezen nagyon nagy területen, úgyhogy ebből is látszik, hogy mennyire szegény területekről beszélünk. Ha megnézzük, hogy honnan migrálnak leginkább, mely városokból, falvakból, itt is elemeztük, hogy a nők és a férfiak konkrétan melyik községből vagy városból indultak el. Nos, ezzel az elemzéssel az a célunk, hogy az emberkereskedelem és az irregulális vagy szabálytalan migráció helyzete változik. Rendkívül aggasztó, elértünk egy válságszintet. Hogyha megnézzük Nigéria demográfiai helyzetét, sok fiatal gondolja azt, hogy a migráció a kiút. És hogyha nem tudjuk megfordítani ezt a tendenciát, mégpedig gyorsan, akkor amit most láttunk, az csak a kezdet lesz. Hogyan kellene reagálni erre? Mi négy dimenzióból közelítettük meg a helyzetet. Elsőként, akik emberkereskedelm áldozatává váltak és csapdába estek, hogyan lehet az ő visszatérésüket megkönnyíteni? El kell fogadni egyrészt, hogy van itt egy probléma. Ez az első reakció. Amíg én kormányzói tisztségre kampányoltam, nem volt ez egy igazán népszerű téma, politikus, politikai körökben nem lehetett erről beszélni, de most, hogy kormányon vagyunk, azt mondtuk, hogy a migráció ez egy komoly válság, ez a mi problémálunk, nem jó ez a fiataloknak, embertelen, foglalkoznunk kell vele. Tehát az első lépés az, hogy ezt elfogadjuk. A második, hogy azon gyerekek, azon fiatalok, akik tudatosan vagy tudtuk nélkül az emberkereskedelem áldozatává válták, váltak, fontos őket visszafogadni, és befogadni, szállást adni nekik, ezért a visszatérés folyamata nagyon fontos, és azt kell biztosítani, hogy a reptéren várnak rájuk, hogy ellátják őket, hogy hogy egészségügyi ellátásban is részesülhetnek, és valóban konkrétan befogadjuk őket. Például az első 90 napra kapnak valamilyen ellátmányt, és segítünk nekik abban, hogy munkát találjanak. A második pillér az az, hogy mi, a kormányunk mit tesz azért, hogy a szabálytalan migráció, az emberkereskedelem növekedése ellen lépjünk. A láthatott, az imént látott részletekből kiderül, hogy tehát nincsen munkahely, nincsen készség, ez az indító ok. A kormányunk tehát azt mondta, hogy akkor indítsunk programokat, amelyekkel kiképezzük a fiatalokat, készséget adunk a kezükbe. Mint már mondtam, 18 és 30 év közöttiekről beszélünk elsősorban. Ők azok, akik sajnálatos módon az oktatási rendszer, amelyben felnőttek, nem volt kielégítő. Olyan tanárok, iskolák képezték őket, akik erre nem voltak felkészülve, tehát a foglalkoztathatósági szintjük nem elégséges. Fontos ezért ők nekik hasznos készségeket kezükbe adni, vállalkozói készségeket tanítani, mikro hiteleket adni, hogy elindíthassák a saját vállalkozásukat. Tehát rövid távon próbáljuk az érintett személyek készségszintjét növelni. Hosszú távon pedig magát az alap oktatási rendszert próbáljuk megreformálni, többet finanszírozni, újabb technológiákat alkalmazni azért, hogy a tanterven javítunk, javíthassunk, és tudjuk azt, hogy az iskola az az alap, amelyre a következő nemzedék majd építhet. A reakciónk harmadik aspektusa maga a munkacsoport létrehozása volt. Tehát tudjuk azt, hogy nemzeti szinten foglalkoznak a kérdéssel, de mi a tartomány szintjén úgy gondoltuk, hogy ez egy külön kihívás, ezért tartományi szinten a szövetségi szinten együttműködésben létrehoztuk a mi munkacsoportunkat. Az elmúlt 8-9 hónap során a munkacsoport kidolgozott egy programot, hogy megoldjuk ezt a kihívást. A fő terv, az a, a fő elem az a törvény, tartományi szinten vezetett törvény, amelyet májusban vezettünk be, és különböző büntetési tételeket vezet be, és így nekünk, tartományi kormánynak lehetőségünk van arra, hogy nyomozzunk, hogy megtaláljuk a bűnelkövetőket a tartományon belül. Ezen pilléren belül együttműködünk az ügynökségekkel, megerősítjük az igazságszolgáltatási rendszert, a bíróságokat, kiképzünk ügyészeket, és az a célunk, hogy helyi szinten elítéljenek elkövetőket. A reakciónk utolsó eleme, ez rendkívül fontos számunkra, mert ez közvetlenül kapcsolódik a szabálytalan migrációhoz, és ahhoz, hogy ezen közösségeknek milyen a fejlettségi szintjük, tehát a mi kormányunk sokkal inkább odafigyel arra, és sokkal inkább finanszírozza a fejlesztési programokat olyan területeken, ahol leginkább kiszolgáltatott helyzetben vannak. Tehát többet fektetünk be az oktatásba, az egészségügybe, az infrastruktúrába, legyen ivóvíz, és legyenek munkahelyek. Leginkább a fiataloknak ott, ahol a legelterjedtebb az emberkereskedelem. Kicsit másként közelítjük meg ezt a kérdést, mint korábban. Én személyesen elmentem ezen önkormányzatokba, és ilyen csoportokra osztottuk őket, és minden egyes közösség vezetőjével együttműködünk, hogy ők szervezzék meg a saját közösségükön belül, hogy mik a fejlesztési prioritásaik. Tehát így az én munkatársaim közvetlenül azon vannak, hogy infrastruktúrát, oktatást, iskolákat építsenek, hogy a helyszínen a közösség által meghatározott céloknak megfelelően tudjuk segíteni őket, és így bevonjuk a közösségek vezetőit abba, hogy ők maguk monitorozzák majd ezen projekteket. Ez a hosszú távú megoldás de persze az a hosszú távú cél, hogy senki se akarja elhagyni az otthonát, hogyha ez az otthon kényelmes. Így csökken a külső nyomás, ami miatt útnak indulnak. És még egy valami a második pillérrel kapcsolatban, ezt nem mondtam el. Az egyik lépés azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet a szabálytalan migráció szintjén csökkenteni, az, hogy végig kell gondolni, hogy a szabályos legális migrációnak milyen lehetőségeket adunk. Munkahelyeket ígérünk, és ezek a fiatalok azért indulnak el, mert azt remélik, hogy kapnak valami munkát. Ha vannak bilaterális megállapodások, és tudom előre, hogy rendben mondjuk 1000 vagy 5000 személyt küldhetek az EU-ba legális keretek között, akkor a helyet, hogy mondjuk csempészekhez fordulnék, vagy egyéb bűnbandákhoz, akkor másként állunk ehhez a jelenséghez, akkor adunk nekik vízumot, és így szabályozott keretek között küldhetjük őket Európába, és tenne visszajönnek. Ezért tehát nagyon fontos a legális migráció lehetőségeit felmérni, hiszen ez egy olyan eszköz, amelyel valójában kontrollálhatjuk a szabálytalan migrációt is. Itt leállnék, és várom a kérdéseket. Köszönöm szépen. Eh, ora diamo la parola alla professoressa Omo. Köszönöm szépen. Most pedig hallgassuk meg Juka Omorogbét. I'm going to just talk for a few minutes. Köszönöm szépen. Pár percben arról beszélnék, hogy a kormányzó által augusztus 15-én létrehozott, tavaly augusztusban létrehozott munkacsoport milyen munkát végzett. Tehát nagyjából egy éve jöttünk létre. Alapvetően és kizárólagosan az emberkereskedelem problémájával foglalkozunk. A kormányzó szándéka az, hogy az emberkereskedelem problémáját felszámoljuk, mi magunk is teljesen egyetértünk ezzel a céllal. Négy tevékenységi modellből áll ez össze, nyomozás és vizsgálat, tudatosság, kutatás és rehabilitáció. Mindenki, aki eljön hozzánk. Mi magunk próbáljuk aktívan visszahozni az emberek, tehát hogyha valaki az EU-ból visszajön az EU által támogatott programokban, tehát itt Líbiában a tengerből kimentett emberekről beszélünk. Mi vagyunk ott, mi vagyunk az elsők, akik a reptéren várjuk őket, gyakran elég sok információt kapunk tőlük és van az EDU tartomány törvényi kerete, vannak törvényeink, van tehát tartományi szintű jogrendszerünk, van nemzeti szinten is jogrendszerünk, a főügyész az ügyészekkel együttműködik azért, hogy teljes mértékben az eljárást véghez vihessük egy adott személy ellenében. Tehát Korábban a befogadásra, a visszafogadásra koncentráltunk, és arra, hogy információt gyűjtsünk be. A rehabilitációs és befogadó programmal szaktanácsadást, orvosi ellátást adunk, és folyamatban van ez a terjesztési programunk, városházákra, piacokra megyünk, roadshow szervezünk, és ezzel nagymértékben megerősítettük az elhangzott célokat, és az emberek hisznek ennek. Tehát, hogyha valaki hisz valamiben, az rendkívül fontos. Nagyon jó, hogy sikerült az emberek tudatában megváltoztatni azt, hogy hogyan gondolkodnak erről a jelenségről. A kormányzó úr beszámolt az adatokról és arról, hogy mi történik az egyes emberekkel, általában mi magunk foglalkozunk az esetekkel. Egyet küldtünk tovább a szövetségi ügynökségnek, ezt azért tettük akkoriban, mert éppen akkor kezdtük el a munkát. Azt gondolom, hogy pár hónapon belül valójában nyolc embert bíróság elé állítottunk, és a vizsgálat ez folyamatos. Van egy teljes munkaidős nyomozó csapatunk, akik kizárólag ezen ügyekkel foglalkoznak. Itt rendőrökről van szó, és nagyon erős az együttműködés a bevándorlási testületekkel. Ez egy munkacsoport a szövetségi ügynökségek és más testületek, kollégák is segítettek minket. Itt van két tagja a munkacsoportunknak, a delegáció részeként eljöttek ők is. Rendőrség, és a NAPTIP az az ügynökség, amely az emberkereskedelem elleni küzdelemre jött létre. Teljes mértékben együttműködünk, befogadók vagyunk, és ez nagyon pozitív, nemzeti szinten is szoros az együttműködés. A belügyminiszter, a szövetségi belügyminiszter létrehozott egy bizottságot, annak én az alelnokka vagyok, a immigrációs felügyelet vezetője, a vezető, az elnök ezen bizottságban. Tehát jó az, hogy nemzeti szinten a különböző egységek között van egy ilyen kapcsolódási pont. Tehát vannak különböző figyelemfelkeltő programjaink, és azon helyeket célozzuk meg, ahol a legnagyobb az szükség erre, azon önkormányzatok vagy községek, amelyről a kormányzó úr is beszélt. Ezen befogadó program egy nagyon átfogó program. Tehát a reptéren üdvözöljük az embereket, Beninbe visszavisszük őket, saját buszokkal, pár napig velünk maradnak, orvosi vizsgálatot végzünk, és pár nappal később hazamehetnek. És a legtöbben haza is akarnak menni. Vannak, akiknek már nincsen otthonuk, ők velünk maradnak. Például volt egy terhes nő, fél évig tartottuk a mi táborunkban ő. Tehát vannak azért összetettebb esetek, és mindig kapcsolatban maradunk. Mindenkinek meg van a telefonszáma, és hogyha szükségük van ránk, akkor felhívnak minket. Tudjuk, hogy megfelelő menedékre van szükség a lányok számára. Most egy katolikus, karitatív menedéket használunk, nem igazán költség hatékony ez, de működik. A lényeg az, hogy Edo tartomány nagyjából 100%-ban finanszíroz mindent, amit teszünk. Gyakorlatilag 100%-ot mondok, mert ez 99,9%. Hogyha bármi külső támogatást kaptunk, az valójában képzés volt a nemzeti szintről, az alelnök feleségétől, és sokat várunk az EU-val kialakított együttműködésből is. Nagyon komoly témáról van szó, tehát kapcsolatban maradunk a visszatérőkkel, és először is ellenőrizzük az eseteket és gyakran nem jönnek vissza ellenőrzésre, azt hiszem 40%-uk. A kérdés az, hogy ezt miért nem tették meg, és hol vannak, mit csinálnak. De azt hiszem, hogy pár héten belül ez kiderül, hiszen minden egyes személyt felhívunk, aki nem jött vissza az ellenőrzésre, hogy feltegyünk neki kérdéseket. Lesznek, akik már meghaltak. Lesznek, akik nagyon komoly traumával küzdenek, és lehet, hogy ezért nem csak, hogy nem reagálnak a mi felkérésünkre, de, de mégiscsak azt reméljük, hogy nem csak arról van szó, hogy sokan próbáltak megint visszatérni. Tehát ez egy komoly kérdés, ezzel foglalkozunk, de pár hét múlva már több információval rendelkezünk. Ezen 40%-kal kapcsolatban, akik nem tértek még vissza. Tudnunk kell, hogy mi történik. És közben azt is tudjuk, hogy még mindig nagyon sok munkánk van. 16 lány egy menedékből költözött hozzánk a programon belül, és a tizedből négyet ismét vissza kényszerítettek Európába. Ez nem jó, ez az arány. Miért történt ez meg, és hogyan volt ez lehetséges, hiszen mi magunk szállásoltuk el ezen lányokat, ezeket a lányokat. Tehát valóban a kiinduló okokat kell felmérni ahhoz, hogy hogyan lehet az, hogy egy lány ismét elindul ezen az úton, mi a pszichológiai kiváltó oka ennek. Ez nagyon fontos számunkra. És a különböző résztvevőket is próbáljuk nyomon követni, ezért vannak különböző képzési programok, amiket tervezünk és már nyújtunk a különböző a kormányzóra által említett pillérek alapján. Ezek nagyon fontosak. Sokan nem csinálnak semmit. Vannak, akik képzésben vannak, de nincsen elég képzési hely. Az érintett személyek fele azt mondja, hogy nem csinálnak semmit, nem dolgoznak. A másik fele 47% azt mondta, hogy visszatértek a korábbi tevékenységükbe, és 5% az, eh, akik képzésre járnak. Tehát igen, van, aki egy képzést elvégzett, de attól még nem sikerült beindítani a saját vállalkozását. A startup képzés nagyon fontos számukra. Nagyon személyes jellegű ez a munkánk, hiszen közvetlenül foglalkozunk ezekkel az emberekkel, és mindig emlékeztettünk, emlékeztetjük magunkat arra, hogy itt arról van szó, hogy egy adott személy ilyen segíthessünk. A cél az, hogy 2022-re elérhessük a céljainkat. Azt gondoljuk, hogy két éven belül már mérhető lesz az előrelépés, és hiszünk abban, hogy elérhessük az 50 százalékos csökkentést, és így a tendenciát megfordítsuk, és innentől Edo tartomány már ne legyen kapcsolható az emberkereskedelemhez és a szabálytalan illegális migrációhoz. És az önök támogatásával ez sokkal inkább elérhetővé válik. Köszönöm. Grazie. Köszönöm szépen. Most a kollégákhoz fordulok. Sargentini asszony parancsoljon. Nem gondoltam, hogy én leszek az első. Kormányzó úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Az Európai Parlament delegációjával áprilisban meglátogattam önöket. És azt hiszem mindannyiunk nevében szeretném megköszönni a fogadtatást, a vendéglátást, nagyon érdekes volt ez a látogatás statisztikai adatokkal szolgált, hogy hányan jöttek vissza Líbiából. Találkoztunk egy csomó emberrel, aki elmesélte, hogy milyen szörnyű élményben volt része, és Líbiában annak ellenére, hogy még meg is kínozták őket, néhányan mégis újra el akartak indulni. Szeretném megérteni ezt. Amikor ott voltunk, azt magyarázták el nekünk, hogy a fiatal férfiak saját maguk fizetik az útjukat, a nők gyakorta ingyen utaznak, és akkor kell visszafizetniük az árat, amikor megérkeznek, legtöbbször prostitúció, szexuális munka, kényszermunka formájában. Az emberek többé-kevésbé önkéntesen indulnak el. Hogyan sikerül törvény elé állítaniuk az emberkereskedőket. Szeretném ezt megérteni, mert végül is ez egyfajta emberkereskedelem, különös tekintettel azokra a körülményekre, amelyek Líbiában várják őket. De ha önként vállalják ezt, ezt a szót használom, de ez nem valószínű, szerintem valami erre kényszeríti őket, akkor hogy állítják őket bíróság elé? Hogy emelnek vádat ellenük? Szeretném ezt megérteni. Egyetlen hány embert sikerült felelősségre vonni a törvény előtt így? És mi a helyzet a társadalomban? Az emberek értik, hogy ez a nem hivatalos északra vezető út olyasmi, amit el kéne, hogy kerüljenek? Mert a statisztikai adatok, amelyekről beszámolt, a visszatérőket ö, tükrözték, de vannak, akik újra elindulnak. Tehát ö, szeretném megérteni, hogy van-e legális útja annak, hogy Európába jöhessenek az emberek, de ugyanakkor itt emberkereskedelmről beszélek. Úgyhogy szeretném megérteni, hogy hogy, tűn, hogy történik a vádemelés, és ennek milyen hatása van az önök társadalmában. Köszönöm, József. Köszönöm szépen. Én is része voltam a misszió tagjainak, és tényleg nagyra becsülöm az előrelépést, és hogy megpróbálnak megoldást találni. Végül is ez nem könnyű, nagyon sok problémás eset is van, úgy tűnik. Úgyhogy a következőt szeretném tudni. Sikertörténetekről is be tudna számolni nekünk? ahol olyan érzéssel zárhatták az ügyet, hogy itt tényleg valami megváltozott. A második dolog, akik visszajöttek, és megdöbbentek, hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttek a Líbiába vezető úton. Van-e információjuk arról, hogy mi történt az út közben Líbiába? Egy nővel beszéltem, aki azt mondta, hogy hárman voltunk, és csak én egyedül érkeztem eh, meg Líbiába. Tudnak-e valamit arról, hogy tényleg mi folyik ott? És hogy mit lehet tenni ott útközben? Köszönöm, Ausztrevicsus képviselő. Köszönöm, tisztelt elnök úr. Nagyra értékelem ö, vendégeink ö, szándékát, hogy együttműködjenek velünk ezen fontos kérdésekben, amelyek tényleg az Európai Unió közveleményének, politikusainak és főleg képviselőinek figyelme középpontjában áll. Talán a nigériai kormányhoz szólnak kérdésem általánosságban. De Nigérrel mi a helyzet? Hogyan működnek együtt? Az északi szomszédjukra gondolok. Hiszen Líbia előtt ezt az országot kell ö, át ö, utazniuk azoknak, akik Európába akarnak jönni. Van valami fejlemény? Valami program? hogy leállítsák az embereket, megkeressék, megtalálják őket, ne hagyják őket szenvedni a libiai sivatagban? A második dolog. Valamilyen nyilvános vitát indítottak-e? Nyilvánosságra került-e ez a téma? Talán kiemelkedő személyiségeknek köszönhetően, akik tényleg befolyásolják az emberek gondolkodását mert néha a jogi és adminisztratív intézkedések kevésbé hatékonyak, mint hogyha az emberek megkeresik, akár a médiák, vagy a Are there any plans or any uh, debate you, you can report to us? A közösségi médiákon keresztül az embereket. Köszönöm szépen. David, tessék. Köszönöm. Köszönet mindkettőjüknek. Teljes részletes beszámolt hallottunk, és ami elmondtak, tényleg rendkívül pontosan leírta azt, hogy mi történik ott a helyszínen. Csak egy dolgot emelnék ki. Teljesen jogosan mondta el, hogy nagyon sok ö, migráció oka az, hogy a osztályok nyomást gyakorolnak egymásra. Gambiában azt hallottuk, hogy egyes falvakban az emberek, amikor elmentek, és nagyon rossz körülmények között éltek Európában. Sajnos a mobiltelefonnak köszönhetően pont az ellenkezőjéről számolnak be a családjuknak, hogy hú, milyen gyönyörű és csodálatos az életük. Kivéve azokat, akik vissza akarnak menni. De nagyon sokan ugye nem túl kellemes élményekkel mennek vissza. Esetleg az ő beszámolójuk segítségével másokra próbálnak hatni, hogy mennyire nem pozitív dolog ez. Ugye mondta, hogy például a szegénység az egyik oka az elindulásnak, de vannak más okok is, amivel talán lehetne foglalkozni. És talán, ha megoldani nem is tudnánk százszerzelékosan, de hozzájárulhatnánk ehhez. Köszönöm szépen. Kettő kérdésem lenne. Először is azonban köszönetet mondanék a tájékoztatásért, számomra sok újdonságot tartalmaz önt mindez. Az első kérdésem a következő. Lehetséges-e az, hogy lét, létrehozzanak egy telefonos hívóközpontot, vagy egy hívóközpontot általában véve, egy call amely lehetővé tenni azt, hogy az érintettek felvegyék a kapcsolatot, értesítsék a családjukat, hogy mi történik velük. Tudják, hogyha létezne egy ilyen hívó, egy segélyvonal, egy segélyvonal, amely a tájékoztatást lehetővé tenne, tenni, akkor azt hiszem, hogy ez lenne az első lépés ahhoz, hogy biztonságos megoldást találjanak. A második kérdés pedig a következő. Elhangzott az, hogy nagyon sok migránsnak jó munkája van, vagy volt, és ebből megélhetett volna aránylag korrektül. Ugyanakkor vannak-e olyan szakmák, vannak -e olyan szakmák, amelyek ö, gyakorlatilag inkább távozóban vannak, mint más szakmák Európa irányába. Konkrétabb leszek. Vannak-e konkrétan olyan szakmák, például a külkereskedelmi, külpolitikai lehetőségeken keresztül, tehát így konkrétan bizonyos szakmai ágakat megcélozni, támogatni azért, hogy ezáltal korlátozzuk az ilyen jellegű migrációt. Zeller. Ja, vielen Dank, Herr Zeller képviselő. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, kormányzó úr. Az előttem szóló kollégához hasonlatosan én is jártam Benin városában, és nagyon lenyűgözött az, amit az elmúlt évben önök a edőtartományért tettek. Ennek ellenére ön is elmondta, hogy éppen az ön tartományából sokan elhagyják Nigériát. Jól képzettek a gazdagabbak is, és emögött a nigériai biztonság kérdése merült fel. Az én kérdésem másik irányba mutat. Európában most vitát folytatunk arról, hogy hogy állítsuk le a migrációt, de ezt belpolitikai szinten folytatjuk. Túl sok, túlságosan kevés a párbeszéd, olyan, mint amit most folytatunk önnel azon országokkal, ahonnan elindulnak Európába. Önnek milyen javaslatai vannak, hogy hogy legyen ebből párbeszéd, nem pedig egyfajta Európán belüli monológ a migráció leállításáról? Hogyan lehet a harmadik országgal kapcsolatban úgy javaslatokat tenni, hogy valóban be is vonjuk az érintett országokat? Nigériában a választások előtt konkrét nehézségek voltak, tehát akkor ki legyen a mi kapcsolattartó partnerünk, a kormány, vagy azok, akik konkrétan a helyszínen ott vannak és lépnek, mint önök is, Edo tartományában azt teszik. Köszönöm. Fejenként 10 percben kérem válaszoljanak. A professzor asszony kezdje, parancsoljon. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, alapvetően az első kérdés arról szólt, és most az ügyészség nevében beszélek, hogy mi történik akkor, hogyha önkéntesen mennek az emberek. Az összes többi bűncselekményt kell megvizsgálni, mert a gyakorlat az, hogy egy másik független országon keresztül haladnak, úgyhogy figyelembe kell vennünk ezt, és már az elejétől fogva figyelnünk kell, hogy mi történik. Megpróbáljuk ezt megoldani. Nyolc-tíz ilyen esetünk volt, amelyet sikerült bíróság elé állítanunk, de vannak még folyó nyomozások, és vannak olyanok, amelyek még nem értek meg. Ezzel kapcsolatban további információkat várunk minden nap, de a legfőbb célunk pillanatnyilag az volt, hogy a lehető legtöbb információt begyűjtsük, és nem akartunk első körben agresszívan fellépni. Sikertörténetek? Van -e egyébként egy-kettő. Egy valaki rendkívül sikeres volt, visszatért az eredeti vállalkozásához, légkondicionálókat javított, olyan 20 munkavállalóval, Libio, Libyán keresztül ment el, elfogták és bebörtönözték, és tíz éven keresztül borzasztó tapasztalatokat gyűjtött, de most már visszajött, és segítette a Task Force, hogy újra folytassa a vállalkozását. Van egy hölgy is, akit nagyon nagyra értékelek, aki egy líbiai gyermekkel jött vissza, líbiai apától, ez nagyon nehéz dolog, de úgy döntött, hogy megtartja egy kis pici aranyos tündér gyerek, és most a vendéglátóiparban tanul, és nagyon büszke volt, mert mutatta, hogy miket főzött. Azt mondtam neki, hogy jó, szuper, akkor legközelebb majd megbízzuk azzal, hogy hozza nekünk az ennivalót. Úgyhogy van egy pár olyan eset, akik tényleg visszakerülnek az eredeti vállalkozásukhoz, talpra állnak. Líbiában is vannak olyanok, akik visszatérnek és és elmondják, hogy mit éltek át. az egyikük nagykövet, de annak ellenére, hogy nem járt iskolába, rendkívül tehetséges kommunikáció terén. Amikor a különböző dolgokról beszél, amelyek történtek vele. Úgyhogy az információ végül is terjed. Azonban elég nagy a szkepticizmus egyes területeken, mert azt hiszem a kormányzó úr említette, hogy nagy az inspirációs ö, nyomás, és néha túlságosan is magabiztosak vagyunk. Voltam egyszer egy városházán, ahol borzasztó dolgokról hallottunk ö, valakitől, aki például a fényt se látta éveken keresztül, és a másik meg azt mondta, hogy attól függetlenül szeret utazni. Úgyhogy ezzel szemben is föl kell lépnünk. Valaki kérdezte, hogy mi a helyzet a közvélemény befolyásolásáról kiemelkedő személyiségek. Nálunk Nollywood létezik, nem tudom, hogy ismerik-e. Amikor az emberekkel beszélgetünk, akkor soha nem föntről kezeljük őket, a helyi főnökökkel, királyokkal, a helyiekkel veszük fel először a kapcsolatot, velük együtt próbálunk az emberekkel teljesen normális hangon beszélni, egyáltalán nem fölényesen, semmiképpen, de nagyon nehéz ez Beninben, mert bizonyos programjaink nem is működtek volna a kezdet-kezdetén. És persze mindig is együtt működtünk a szövetségi szintekkel is, ahogy ezt már korábban is hallottuk. Kontakt. Ezt szélesebb körben is megpróbáljuk érvényesíteni. Azt hiszem, hogy a kormányzó úr is beszélt erről. Van most már weboldalunk, e-mailünk, és talán jobban kellene népszerűsíteni a weboldalt, a Twitteren, a Facebookon, mert mindenütt ott vagyunk tulajdonképpen. Ezt még hozzáférhetőbbé kellene tenni. Úgy gondolom, hogy ami a biztonságot illeti. A különböző ezzel foglalkozó ügynökségekkel sokat beszélünk. Ügyészekkel is. Nigériában nincs még állami rendőrség. De ahhoz, hogy sikeresen tudjunk fellépni, együtt kell működnünk az állami biztonsági szolgálata. Száz százalékban, és ez úgy tűnik, hogy működik is, hisznek bennünk, és teljes mértékben támogatnak minket. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Parancsoljon. Köszönöm. A Task Force elnökeként nagyon sok ilyen kérdéssel és konkrét felvetéssel foglalkoztam. Azonban engedjék meg, hogy a vitát nem monológként, hanem dialógusként kezeljem, mert részben ezért vagyunk itt. Meg kell vizsgálnunk az ember kereskedelem kérdését több szemszögből. Itt nem csak a törvények érvényesítéséről van szó, az adatok gyűjtéséről. Tulajdonképpen csomó olyan emberről van szó, akik nem értek el a céljukhoz. Mert az eredeti reményük, céljuk az volt, hogy Európába kerüljenek. De megrekedtek Líbiában, és visszakerültek. Úgyhogy nem meglepő, hogy csomóan vissza is szeretnének menni. Mert nem érték el a céljukat, és ezért kerülnek az emberkereskedők kezébe. Tehát fontos, hogy az adatokat megvizsgáljuk, és rádöbbenjünk, hogy igenis, párbeszédet folytattunk, és a legfontosabb kérdésekre koncentráltunk. Stabilitást, gazdasági növekedést kell teremtenünk, és az egyik módja annak, hogy a párbeszédet kiterjesztjük, az az, hogy a fejlesztési együttműködéssel foglalkozzunk többet. Mert ha ezeknek a fiataloknak nincs reményük otthon, akkor csak Európában keresik a reményt. A technológiának köszönhetően, ha megfelelő oktatásban részesülnek, megszerzik az alapkészségeket, és ha otthon nő a gazdaság, Ugye erről beszéltünk, de nekünk, mint kormánynak biztosítani kell azt, hogy a helyi gazdaságot kiterjesztjük, jobb kereskedelmi feltételeket szerzünk, befektetünk a helyi gazdaságba. De ahogy említettem, a párbeszédnek lehetőséget kell biztosítania a legális kivándorlásra, migrációra is. Mert hogyha például munkát találnak, ha elmennek Európába, mert ugye az emberek azért migrálnak, mert jobb életet szeretnének. Ha ez így van, miért nem hozunk létre egy olyan lehetőséget számukra, hogy azok, akik elmennek, biztos lehetőséget találjanak. Én hiszek abban, hogyha készek vagyunk és képesek arra, hogy ez a sok fiatal, aki már készségekkel rendelkezik, és utazni akar, megfelelő készségekkel látjuk el őket, akkor annak a valószínűsége, hogy munkát kell, találnak, elég magas. Úgyhogy Amikor párbeszédet folytatunk, mindenképpen beszélnünk kell a legális ö, migráció lehetőségeiről is. Kommunikáció. David tette föl a kérdést azt, hogy a kortársak milyen nyomást gyakorolnak rájuk, és milyen alternatívákat mutatunk fel számunkra. Ez pszichoés dolog is, meg szociális kérdés is. Ha jó dolog, és divatos külföldre utazni, Mindenki azt akarja. Hogyha az a divat és trendi, hogy otthon dolgozzon valaki, akkor mindenki otthon akar dolgozni. Úgyhogy gyakorlatilag ezt a gondolkodásmódot kellene megváltoztatni, és befolyásolni a gondolkodást. De valamilyen realitás alapnak kell lennie ehhez, mert egyébként nem érünk el semmit. De elég optimisták vagyunk, mert ami a gazdasági mutatókból kiderül, és nálunk a GDP növelése a cél, olyan 7-8 százalékkal átlagban éves szinten az elkövetkezendő 5 év során, 5-6 év során. Úgy gondoljuk, hogy a párbeszéd során azt kell elérnünk, hogy ha több támogatást kaphatunk az EU országoktól, és a fejlesztés oldalán például, a fejlesztési támogatás szerint. Én szakközépiskolába jártam. Ha például ilyen iskolákat hozunk létre, ebben az iskolában 5000-en tanulnak különböző területeken. Legyen az építőipar, informatika, honnan szedjük a tanárokat ehhez? Mert nálunk nincsenek. Úgyhogy ez túlnő a mi lehetőségeinken. Együtt kell működnünk, mégpedig jobban. Ö, nem csak a határokat kell lezárni, mert hogyha a fő okokat nem szüntetjük meg, mert 200 millió ember ha elmegy, nem mi leszünk a harmadik legnagyobb ország három év múlva. Tehát reálisan kell ezekkel a kérdésekkel foglalkozni, ahogy ön is említette. Köszönöm, mennyit szerettem volna elmondani. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy rendkívül hasznos volt ez az eszmecsere, és úgy gondolom, hogy a jövőre nézve még nem kevés a feladatunk itt az Európai Parlamentben. Köszönöm szépen, néhány perces szünetet tartunk. Bocsánat, elnézést kérek. Elnézést kérek. José Antonio Torres Casa is itt van, aki Nigériáért felelős, úgyhogy néhány percet neki is biztosítunk. Be extremely brief. Köszönöm, nagyon rövid leszek. Úgy gondolom, hogy mindent elmondtak. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy lehetőséget adott arra, hogy ezt a meghívást kibővíthessük Edó tartomány képviselőire, és meghallgathassuk kiváló észrevételeiket, és hogy elmagyarázzák nekünk a programjukat, és hogy hogyan próbálnak a helyzettel foglalkozni. Köszönöm szépen! Grazie per la presenza. Nagyon szépen köszönöm a jelenlétét, az eljöveteleket, és akkor nagyon szép napot kívánok, pár perc múlva folytatjuk.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 Ok. Questo ultimo scambio di opinioni. Az utolsó eszmecsere következik az albizottságban az Isten káromlással kapcsolatos törvényekről. Ezek olyan törvények, amelyek bűncselekményen nyilvánítják azokat a beszédeket, amelyek nem tisztelik Istent, vagy a vallást, és ezek elterjedtek világszerte. 71 állam bünteti az istenkáromlást különböző szinten, gyakorta védik a hivatalos vallást, és el akarják hallgattatni az ellenzéket például, vagy a nem hívőket, és olyan vallási gondolkodókat, akik másfajta véleményt képviselnek. Pakisztánban sajátos a helyzet, mert nagyon gyakran használják ezeket a törvényeket, az istenkáromlásra vonatkozókat, hogy például halálbüntetést szabjanak ki. Az országban most pillanatilag körülbelül egy tucat ember várja a halálbüntetés végrehajtását, és Pakisztánban egyébként ezek a törvények gyakorlatilag a vallási kisebbségek elnyomására is szolgálnak. Szeretném felhívni a figyelmüket arra az esetre, amely még mindig folyik, azért Bibi esete, egy keresztény pakisztáni hölgyről van szó, Eh, akit káromlással itt vádoltak, és halálbüntetéssel sújtottak 2010-ben. Egy évvel ezelőtt az Európai Parlament a pakisztáni kormányhoz fordult, hogy próbálják megoldani ezt a problémát. Ezek a törvények gyakorlatilag a vallásszabadságot korlátozzák. Ma két vendégünk is érkezett hozzánk, hogy erről a helyzetről halljunk tőlük. Fatullah Babár, tiszteletbeli szenátor, aki a pakisztáni törvények alkalmazásáról fog tájékoztatni minket, illetve Maken Tegai, aki emberjogi szakértő, és az ENSZ speciális munkatársa, aki beszámol a vallás és hit szabadságáról. Nem tudom, hogy meg tudjuk-e már is adni a szót Babár ö, szenátor úrnak? Jó, köszönöm szépen. Tíz perce van, parancsoljon. Uh, can you hear me? Yeah. Should I yes, start? Yes. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is uh, Faratullah Babar, and I am a napot kívánok, hölgyeim és uraim! Fratola Baber vagyok, és a Szenátus Emberjogi Bizottságának szenátora vagyok. Szeretnék köszönetet mondani önöknek, hogy meghívtak a mai eszmecserére, és hogy a pakisztáni uh, istenkáromlási törvényekről beszélhessek önöknek. Először is köszönet az Európai Uniónak mindazért, amit az emberi jogok támogatásáért tesz Pakisztánban a GSP plusz státuszra rendelkezünk, és mindez kapcsolódik mindahhoz, a, ami ezzel kapcsolatban történik. Nagyra értékelem azt, amit tesznek ezen a területen, hiszen a, az emberi jogok megsértésével foglalkoznak világszerte, és ez erőt ad azoknak, akik emellett állnak ki. Nos, amiről ma beszélni szeretnék, az a vallás rossz módon való felhasználása a pakisztáni törvények alapján, illetve hogy hogyan alkalmazzák ezeket a törvényeket, amelyek nem csak a szólásszabadságot gátolják, hanem az emberek szabadságát, életét is veszélyeztetik. És most itt az Isten káromlási törvényről szeretnék beszélni. Nyilván hallottak már erről, hiszen nagyon nagyok voltak a túlkapások ezen a téren. Ez társadalmi kérdés, jogi kérdés és politikai kérdés egyaránt. Most azonban sajnálatos módon a környezet olyan, hogyha valaki már csak valamit módosítani szeretne, vagy tanácsot adni az istenkáromlási törvény kapcsán, az önmagában istenkáromlás minősül. De már oly sok esetben túlkapások voltak, nyilván hallottak Ásia Bibiről, és volt még egy csomó más ö, eset is, Jonathan Fiz, akit letartóztattak, azzal vádolták, hogy ö, Isten kármást követett el, börtönben van, és lelőtték a, az ügyvédjét a bíróságon, úgyhogy ezután már senki nem mert elvállalni a védelmét. Úgyhogy évek óta börtönben van, és nem tud a család ügyvédet találni számára. Ez csak egy példa, az egyik legeklatánsabb példa arra, hogy az istenkáromlási esetekkel mi a helyzet Pakisztánban. A bírákat elmozdítják, nincsenek szemtanúk a vádemelési eljárás során. A védelem vissza kell, hogy lépjen, így az emberek a börtönben senyvednek. Nos, mi a helyzet a ezzel a törvényel. Pakisztánban volt egy olyan törvény, amely tiltotta azt, hogy az Isten tisztelet helyein bármilyen istenkáromlást kövessenek el. Vagy a muzulmánok esetében is volt egy két éves börtönbüntetés. Van egy másik bekezdés, ahol olyan tettekről van szó, amelyek ö, felháborodást keltenek bizonyos vallások követőiben. Aztán a, a Szent Koránnal kapcsolatosan is. Végül a negyedik dolog, a második fejezet 900 52-es részére utaltunk a büntető törvénykönyvben, ahol derogáló megjegyzésekről van szó. Csak egy picit szeretnék idézni belőle, hogy megértsék azt, hogy végül is hol a probléma. A büntető törvénykönyvnek ezen a részén ez áll. Ha valaki írásban vagy szóban, vagy látható megtestesítésben utal rá, vagy közvetlenül, vagy közvetetten. Izbjelbeden proféta nevét megsérti halállal, vagy életfogytiglani büntetéssel büntetendő, és ezt idéztem. Two, 295C nevet viselte ez a törvény Pakisztánban. Mi történt? 30 évvel ezelőtt a Sárja Bíróság elé állt egy petíciót benyújtó, és azt mondta, hogy az iszlám ellenes ez a törvény, amely halálbüntetést vagy életfogytiglani büntetést tartalmaz, ki kellene törölni belőle a másodikat, tehát a, a, az életfogytiglani büntetést, csak az halálbüntetést maradjon. Az Isten káromlási törvény ma a sárjában található, 91-90 körül volt ez. És úgy döntöttek, igen, módosítani kell. És a kormányhoz fordult, hogy a parlament módosítsa a törvényt, és legyen kötelező a halálbüntetés. Úgyhogy a parlament kötelező halálbüntetésé változtatta. De itt van egy lehetőség az óriási igazságtalanság orvoslására. A módosító a szenátus elé került, onnan a megfelelő szakbizottságba, és a szakbizottság azt mondta, jó, legyen kötelező a halálbüntetés, de bizonyos megjegyzéseket fűzött ehhez. Szeretném tájékoztatni önöket erről. Az egyik megjegyzés az volt, hogy ennek a törvénynek a megfogalmazása, hogyan ezt felolvastam, túlságosan általános. Ezt mondta a bizottság. A kormányt arra is kérte a szakbizottság, hogy talán derítsék ki azt, hogy mi volt a hatása ennek a proféta idejében, mi volt a gyakorlat. A bizottság azt is mondta, hogy nyomozást kellene lefolytatni, hogy kiderítsék, hogy a többi muzulmán országban milyen törvények vannak. Megszületett mindez a megjegyzés, de a meglepő dolog az volt, hogy a parlament sem vette ezeket figyelembe, és elfogadták a törvényt. A Törvényesség és Igazságoság szakbizottsága valami érthetetlen oknál fogva azt tapasztalta, hogy eltűnt ez a dokumentum az archívumból. 2016-ban tagja voltam a Szenátus Emberjogi Bizottságának, és nagyon sok istenkáromlási esetről volt szó, a polgári bíróság is, a legfelsőbb bíróság is foglalkozott ezzel. És azt mondtuk, hogy kezdjük az elején, és az archívumból keressük meg a jelentést. És hát, ha akkor van valami lehetőség. Úgyhogy megkerestük a jelentést az archívumban, és megtaláltuk ezeket a megjegyzéseket, és azt mondták, hogy jó, a törvény jelenlegi formájában túlságosan általános, úgyhogy valamit tenni kell. Mi azt mondtuk, jó, 92-ben azt mondta a szakbizottság, hogy terítsük ki a többi muzulmán országban mi a helyzet. Mi történik a Szent Proféta vonatkozásában. És így beindult 2016-ban az eszmecsere. valami nem sikerült. Az, hogy nyíltak ezek az eszmecserék, a médiák is bekerültek, a közvélemény is hallgathatja, és a szakbizottsági viták, és mindez bizonyos optimizmusra adott alapot elég széles körű reklámnak adtak lehetőséget, és a pakisztáni vallási lobbit is értesítették, és azt mondták, hogy ó, oh -oh, valami nyugati programot követ ez a szakbizottság. És nagyon sok ellenzője lett az Isten káromlási törvény módosítójának. Fölhívtak, és azt mondták, hogy ezt nem fogadjuk el. Nos, hogy rövidre fogjam, mert aztán várom a kérdéseiket. Folyik tehát az eszmecsere, az iszlám ideológia tanácsát is meghívtuk, hogy őket is bevonjuk ebbe, és azt mondtuk a tanácsnak, hogy itt a 2003-as és 2004-es jelentésük illetve 2007-es. 2003-ban az elnök úr azt mondta, hogy bárki, aki hibásan vádol valakit ö, istenkáromlással, ugyanazt a büntetést érdemli, mint az istenkáromló. Ezt oda vittük magunkkal, és az Emberjogi Bizottságot is ö, bevontuk, és a tárgyalások eredményeképpen a következő ajánlásokat fogalmaztuk meg. És a végén a jelentés a szenátushoz került, de lejárt a szenátus mandátuma. Azonban az ajánlások és a jelentés létezik, és nagyon remélem, hogyha meg felállnak az új szakbizottságok, és a szenátusban, az Emberjogi Bizottságban a kollégáimat azt kérem, hogy folytassuk a munkát, és a fontos ajánlásokat, amelyeket megfogalmaztunk, gyorsan felolvasom őket. Nagyon fontos dolog volt, amit mondtunk, hogy ez a szakbizottság meg van győződve arról, hogy mindenképpen szükséges felülvizsgálni és módosításokat eszközölni az Isten káromlási törvényben. A második ajánlásunk az volt, hogy a kezdeti stádiumában a nyomozásnak, hogyha vádat emelnek és folyik a nyomozás, az érintett bizottság tagjai, amely mindenféle vallású képviselőből áll, részt vegyenek a kezdeti stádiumában a nyomozásnak. és nem csak a panasz alapján szabad ítélni az illetőről, hanem be kell vonni a, szabad, a szakbizottságot is. A harmadik dolog. Külön bírónak kellene foglalkozni ezekkel az esetekkel, ahol különböző szinteken lehet fellebbezni. Aztán a negyedik dolog, amit ajánlottunk, a következő. Az FIR, vagyis az információs jelentés a rendőrség részéről nem adható be alacsony rendőrségi szinten. Fel kell emelni a Uh, the fifth recommendation was that the complainant who comes and makes a complaint főkapitányi szintre. Tehát ő adhat csak be jelentést, és szemtanúkat is fel kell állítani. Ez volt az ajánlásunk már akkor is, úgyhogy ebből vettük ezt. Végül azt ajánlottuk, hogy a hamis vádak ugyanolyan büntetést jelentsenek a hamisan vádló számára, mint annak a számára, akit ezzel vádolnak. Ugye arról volt szó, hogy ha istenkáromlási törvényről beszél valaki, vagy annak módosításáról, ne legyen istenkáromlás, és lehessen róla beszélni. A második nagyon fontos dolog az volt, hogy ha valakit rossz, hamisan vádolnak meg istenkáromlással, ugyanazt a büntetést kapja, mint az istenkáromló. Úgyhogy pillanatnyilag ez a helyzet. Hivatalos ajánlások születtek, a jelentést a szenátus elfogadta, úgy gondolom, ha ezt meg tudjuk valásítani, ugyan nem tudjuk teljes mértékben megszüntetni az Isten káromlási törvényt, de bizonyos mértékig minimálisra tudjuk szorítani a visszaéléseket ezzel. De hosszú még az út addig, egyik napról a másikra nem sikerül ezt elérni, viszont az első lépéseket meg kell tenni. Márciusban lejárt ugyan a mandátumunk, de remélem, hogy folytatjuk ezt a munkát. Nagyon köszönöm a figyelmüket, és szívesen válaszolok bármelyikük kérdésére. Köszönöm. Grazie, grazie per il... Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm ezt a fontos magyarázatot. Most Makentes Guide következik, parancsoljon. Mr. Chair, distinguished members of... Elnök úr, Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Az ENSZ külön megbizotja a vallásszabadságért sajnálja, hogy nem tudott eljönni a mai ülésre, de azt reméli, hogy a jövőben idén még el tud jönni önökhöz. A külön megbizott nevében szeretném bemutatni, hogy milyen munkát végez az Istenkáromlás tekintetében, mióta 2016. novemberében felvette tisztségét, és hogyan lépett az káromlás elleni törvények visszavonásával kapcsolatban. Először is emlékeztet rá a külön megbízott, hogy az káromlás elleni törvények gyakran annak a platformja, hogy a diszkriminációt, gyűlöletkeltést vagy vallásos alapú támadások alapjául szolgál. Különböző szinten védelmet nyújt ez egyes vallásoknak általában diszkriminatív módon a vallásos érzéseket, vagy állam által bevezetett ortodoxiákat véd. Tudnunk kell, hogy a vallás, vallási meggyőződés szabadsága a nemzetközi jog, nemzetközi jog részét képezi, és mindenképpen elkerülendő, hogy a kritika vagy nevetség tárgyává váljon. az emberek azok, akik rendelkeznek a vallásszabadság jogával. A 18-as jegyzőkönyv a Nemzetközi Emberi Jogi Egyezményből megvédi azt a jogot, hogy mindenki saját vallását gyakorolhassa, vagy szabadon döthessen arról, hogyha nem gyakorol semmilyen vallást. 70 államban van istenkáromlás elleni törvény. Akik az istenkáromlást büntetik, azt gondolják, hogy egy vallás bírálata vagy lejáratása a gyűlöletbeszéd részét képezi. A külön megbízott többször megismételte, hogy az istenkárbanás elleni törvények általában arra koncentrálnak, hogy egy adott beszéd mennyiben jelent a vallásos meggyőződéssel kapcsolatban sértést. A szólásszabadság az adott személy biztonságát megerősíteni ellenkező esetben. Ezen törvények az államnak adnak szabad kezet abban, hogy elhatározzák, hogy mely vallás elfogadott, és mely témákról nem szabad beszélni. Ha az állam a szólásszabadságot korlátozza, például vallás bírálata néven, akkor a különböző büntetésekkel járhat, hogyha valaki így jár el nemzetközi emberi jogi szab- normákat, a szólásszabadság, a vallási szabadság jogait sértik meg ezen törvények. Gyakran arra használják a büntethetőséget, hogy vallási kisebbség tagjait büntessék ezzel. Sok államban azok, akik nem felelnek meg a vallásos doktrinának egy adott államban, büntető jogi büntetéseket kaptak, akár halálbüntetést, életfogytig tartó börtönbüntetést, a, és ezzel a tolerancia és a szociális harmónia ellenében lépnek. Az a tény, hogy ezen törvények léteznek, már önmagában korlátozzák a vallásos kérdésekkel kapcsolatos vitát. A külön megbízott foglalkozik egyéni esetekkel is, vagy témákkal, amelyeket a figyelmébe ajánlanak. Célja, hogy tisztázza bizonyos lépésekkel kapcsolatban a vádokat és az egyes kormányok lépéseit, amelyek adott esetben nem összeegyeztethetőek a 91-es nyilatkozattal, amely minden diszkriminációt és intoleranciát elítél vallásos alapon, és az államoknak sürgős levelet írt arra, hogy sürgősen lépjenek. A külön megbízott foglalkozik és próbál beazonosítani olyan egyéneket és közösségeket, akik a leginkább kivannak téve ennek a veszélynek. És elmondja, hogy milyen kihívások várnak azokra, akik ezen jogokkal rendelkeznek, vagy azokat védik. Az elmúlt tíz év során a külön megízottak összesen több mint 400 nyilatkozatot adtak ki, ebben aggodalmoknak adnak hangot olyan helyzetekben, ahol az állam a vallásos gyűlölet miatt nem tudta megvédeni, vagy aktívan megcélozta azon egyéneket, akik békésen próbáltak saját alapjogaikkal élni. 47 nyilatkozatot ezek közül az káromlás témájában adták ki. Pakisztánról beszélünk ma, ezzel kapcsolatban tehát sok nyilatkozatot Pakisztán kormányának adtak ki. A az emberi jogi főképviselő irodája a véleménynyilvánítási, vallásos és szólásszabadsággal kapcsolatban nagyon aktívan fellép. Most minden kezdeményezésre nem tudnék rátérni, de két fellépés külön megkapta a külön megbízott támogatását. 2011-ben az Emberi Jogi Főképviselő Irodája több regionális szakértői workshopot indított. Ezen részt vettek a kormányzat, a civil társadalom, a tudósok, az ENSZ ügynökség és egyéb eljárások keretein belül az érintett személyek, és ezzel sikerült lépni. A 20-as cikk második bekezdése a polgári és politikai jogok tekintetében tiltja azt, hogy terjesszék nemzeti, vallásos gyűlöletet, amely diszkriminációhoz, erőszakhoz vezethet. Nagyon magas a küszöb azzal kapcsolatban, hogy a szólásszabadság korlátozását vagy a gyűlöletkeltést meg lehessen határozni, és a 20-os cikket az ICCPR-ból alkalmazni lehessen. Egy hat részből álló küszöb teszt figyelembe veszi a beszélő kontextusát, célját, és valószínűségét és elterjedtségét. Kiemelik, hogy mennyire fontos szólásszabadság és nyilvános, szabad nyilvános véleménynyilvánítás lehetőségét biztosítani. Ezen kívül azt ajánlja, hogy azon államok, ahol vannak Isten kárvonási törvények, azokat vonják vissza, hiszen ezzel korlátozzák, ezen törvények korlátozzák a vallásos szabadságot, és azt, hogy őszintén lehessen a vallásról vitázni. Egy közelmúltbeli kezdeményezés a főképviselő irodájából a vallásra vonatkozó jogokkal kapcsolatos 2017 márciusában indítottuk ezt el. A for Rights keret egy ö, horizontális gondolat indító a vallások és az emberi jogok tekintetében. A vallásos vezetők nagyon fontos emberjogi szereplők is, ahogy ezt kiemeli az emberi jogi főképviselő. A külön megbízott továbbra is bátorítja az érintetteket, ideértve az államokat is arra, és a vallási vezetőket, és a civil társadalmat, hogy alkalmazzák az ajánlásokat az akciótervből, és a 18 vállalást az vallási jogokkal kapcsolatban. Ezen kívül kéri, hogy vallás és meggyőződés tekintetében akármennyire sértőnek tűnhetnek azok egy adott szent kérdéssel kapcsolatban, ne legyenek büntethetőek, tehát azon országok, ahol vannak istenkáromlással kapcsolatos törvények, kéri, hogy azokat vonják vissza. Ezen kívül kiemelő, hogy milyen káros a kapcsolat, az istenkáromlás és a valláselhagyás közötti kapcsolat létrehozása. Vannak, ahol olyan állapok, ahol a kisebbségi vallásokat úgy gondolják, hogy azok vallás elhagyásra szítanak, és bizonyos vallások vallás elhagyás és a hitetlenség jelenségét terjesztik. A külön megbízott meggyőződése, hogy a nemzeti intézményeknek nagyon fontos szerepük van. A parlamentek hatályon kívül helyezhetik az ilyen törvényeket, és megerősíthetik a szólásszabadság jogi kereteit. Lenne egy konkrét példám a mandátummal kapcsolatban. Az Egyesült Királyságnak készített jelentéséből az előző külön megbízott elbírálta, hogy diszkriminatív a common law és kérte, hogy ne legyen büntethető az Isten káromlás. Ennek következtében mindkét az alsó és a felső ház is hivatkozott a külön megbízott ajánlásaira. A belső vitákkal és lépésekkel aztán sikerült az istenkáromlást nem tiltani, és ezért az angliai és velszi common law-ból ezen törvény kikerült. Indiában, Pakisztánban, Bangladesben a joghatóságra ez hatással volt, hiszen ők az eredeti istenkáromlási törvényüket még abból a korból örökölték, amikor brit gyarmatok voltak. Ahol vannak istenkáromlásra vonatkozó törvények, és van jogorvoslat, a igazságszolgáltatás biztosíthatja azt, hogy a jogállamiság végrehajtása megfelel a nemzetközi vállalásoknak egy adott állammal kapcsolatban, különösen ami a vallási vagy meggyőződési kisebbséghez tartozó személyek jogait illeti. Megismétlem azt a kérést a külön megizett részéről az államok felé, hogy hozzá, használják fel az egyetemleges periódikus felülvizsgálatot és más jogi mechanizmust arra, hogy helyezzék hatályon kívül az káromlásra vonatkozó törvényeket, és az isztambuli processz eljárásnak a fő célja, hogy tartsák tiszteletben a vallásszabadságot és a nondiskriminációt. Elnök úr, lezárnám egy idézettel Asma Jahangirs főbeszédéből tíz évvel ezelőtt a parlament előtt. A kultúra közötti párbeszédéve volt ez. A plenárison kiemelte, idézek, büntethetővé tenni a vallásra kapcsolatos diffamációt kontraproduktív lehet, hiszen intoleranciát, félelmet kelt, és növeli annak a lehetőségét, hogy támadás éri az embereket. Az ilyen jellegű vádak korlátozzák a legitim bírálatot, és ez az emberi jogokkal ellentétes, amely úgy tűnik, hogy a vallások áldozatává válhat. Köszönöm szépen. Grazie, grazie lei. Nagyon köszönöm önnek. Kérdezem a kollégákat, szeretnék hozzászólni, Buchner kollega. Köszönöm szépen. Ez a megközelítés, amit a végén hallhattunk, rendkívül fontos számomra. Vannak hitelhagyásra vonatkozó törvények, egy vallás váltással kapcsolatban, különösen az iszlám országokban, és itt most konkrétan Pakisztánban. Ez azért veszélyes, mert fiatal nők alapvetően muzulmánok, muzulmánnak kell, hogy maradjanak, hogyha az apjuk is az legalábbis amíg nincsen férjük. Tudjuk, hogy a halálbüntetés is megtörtént, hogy tehát halálra büntet, halálbüntetésre ítéltek egy fiatal asszonyt azért, mert keresztény volt. Valójában kezdetektől keresztényként nevelték, de az apja muzulmán volt, és hát ez volt az ő szerencsétlensége. Ez volt az egyik dolog, amit megvizsgálnék, a második pedig az, hogy Iránban például van egy hasonló törvény, nem ez a neve, nem Isten károms- káromlásra vonatkozik, hanem Isten ellensége a törvény neve, de ugyanilyen esetekre alkalmazandó. Hogyha az iszlám kormány bizonyos helyzetekben lép, akkor ez is ebbe a törvény hatájába tartozik. szerettem volna utalni arra, hogy mindig meg kell nézni, hogy az adott kormány milyen álláspontot képvisel ebben a kérdésben. Zeller képviselő. Köszönöm, elnök úr. Hálás köszönet Babar úrnak, hogy iszlamabádból videó közvetítéssel kapcsolódott az ülésünkhöz. Köszönjük, hogy ilyen áttekintést nyújtott nekünk a világ helyzetéről a második előadónak ami az Isten káromlása vonatkozó törvényeket illeti. Két hét múlva Pakisztánban választások lesznek. A megfigyelő bizottság delegáció tagja leszek az Európai Parlament részéről. A kérdés az, hogy az istenkáromlásra vonatkozó törvények témáját a kampányban hogyan használták. Volt-e egyáltalán erről szó? A hírekből azt láttam, hogy a legesélyesebb jelölt Imran Khan egyértelműen annak ellenére, hogy a, az oktatásából, neveltetéséből fakadóan nyugati gondolkodású elnök jelöltnek tűnik, vagy kellene, hogy számítson. Explicite ezen istenkáromlásra vonatkozó törvények mögé beállt. A gond az, hogy ahogy azt Babar úr is mondta, ezzel vissza lehet élni, ezen törvényekkel, és egészen más ö, célokra felhasználni, és korlátozni a kisebbségek jogait, különösen a vallási kisebbségek jogait. Vagy a helyszínen diszkriminálóvá válhatnak, és boszorkányüldözések indulhatnak emiatt gazdasági indokból, amire Európában a középkorból van példánk. Azért, mert valakit istenkáromlással vádolnak. A második dolog, mennyire megbízhatóak a polgári bíróságok. Azok, akik ellen vádat emelnek, vagy akiket elítélnek, hogyan lehet megvédeni őket attól, hogy jogtalanul vádolják meg őket, vagy bírálják el őket. Ami az Istenkáromlás törvény áldozatait illeti, van-e bármilyen állami védelem rájuk vonatkozóan, bármilyen kártérítés esetleg, vagy az állam ebből teljesen kivonult, és nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel. A kampányban úgy tűnik, hogy van ennek szerepe, hogy az bíróságok hogyan állnak fel, és van-e az áldozatokra vonatkozóan bármilyen kártérítési lehetőség. Köszönöm szépen. Rafael Várolinulnak adom meg a szót, aki az ember eh, jogokért felelős parancsoljon. Well, good morning everybody. Thanks to the previous speaker, Mr. for giving me the floor. Really quickly, I will... Üdvözlöm, elnök úr, köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót. Van néhány feljegyzésem, ami a külügyi szolgálat általános politikáját illeti az káromlással kapcsolatban, és hogy a közelmúltban hogyan ö, lépünk ebben. Vannak iránymutatások, és az a meggyőződésünk, hogy annak ellenére, hogy ez nem kötelező anyag, egyértelmű iránymutatást ad a delegációknak és a központoknak, egyértelmű politikai iránymutatást az istenkárvonással kapcsolatban. Ezeket most gyorsan idézném. Tudom, hogy gyakran a véleménynyilvánítás szabadsága és a vallásos meggyőződés szabadsága bizonyos kormányok szerint joggal ellentétes. Mi pont az ellenkezőjét gondoljuk, ezek egymáshoz kapcsolódnak, és egymást erősítik és védik az érintett személyt, és azt a jogot, hogy bármilyen vallással kapcsolatban véleményt lehessen nyilvánítani. Ami az ilyen jellegű jogok korlátozását illeti, hogyha egy vallási kisebbséghez tartozik valaki, akkor az ő jogait érinti, de általában a többséget is érintheti. Hogyha a vallásos meggyőződést nem lehet elmondani egy véleményt, ez természetesen a nem hívőket is érinti. Ezen iránymutatások tehát kimondják, hogy az EU-nak mit kell tennie, mit fog tenni, hogyha azt látják, hogy a vallás nevében a véleményszabadságot korlátozzák. Ebben az esetben az EU-nak minden egyes alkalommal emlékeztetni kell arra, hogy az istenkáromlás büntethetősége korlátozza a vallásszabadságot, és a vallásos kisebbséghez vagy más kisebbséghez tartozók megfélemlítéséhez vezethet, a szólásszabadságot és a vallásos véleményszabadságot korlátozza. Az EU azt javasolja, hogy ne legyen büntethető ez a fellépés ami a halálbüntetés használatát illeti, a fizikai büntetést, vagy a szabadság megvonást, ezeket is elítéli az EU az káromlás eredményeként. Úgy gondoljuk, hogy az káromlással kapcsolatos törvények nagyon komoly problémát okoznak. Ahmed Chaid, korábbi külön megbízó, és a többi korábbi külön megbízó véleményét is képviseljük, a civil társadalommal rendszeresen konzultálunk. Most volt az iránymutatások végrehajtásáról egy konzultációnk velük. Az egyik fő feladat az volt, hogy megerősítsük az egyes egyedi esetekben az ilyen törvény elleni fellépés lehetőségeit. Én úgy gondolom, hogy folyamatosan felvetjük a politikai párbeszédekben ezt a kérdést olyan országokban, ahol van ilyen törvény, és persze magándiplomácia útját is követjük, és az egyéni esetek szintjén a külön megbízó csapatával lépünk, és megpróbáljuk megelőzni azt, hogy büntethetővé váljon ez az aktus. Mindenről nem tudok beszámolni, mert vannak érzékeny és bizalmas kérdések, de például Dél-Afrikában, Közép-Afrikában vagyunk jelen, Természetesen kérem a civil társadalom képviselőit és az európai parlamenti képviselőket, hogy monitorozzák a helyzetet. Gyakran felmerül a parlamentben ez a kérdés. Ez mindenképpen jó emlékeztető. És fontos a parlament szerepe. Ezért fontos tehát fenntartani a kapcsolatot a képviselőkkel, hogy az egyes parlamentekben emlékeztethessenek arra, amit mi is teszünk a végrehajtói szinten ezért nagyon fontos az együttműködés fenntartása. Végül pedig az ENSZ rendszerben folytassuk a munkát. Ahmed Said pár héttel ezelőtt Brüsszelben járt, találkozott a külügyi szolgálat vezetőségével, így a szinergiát, a közös lépéseket erősítette, és természetesen, hogyha bármilyen egyéni eset van, vagy egy általános istenkáromlási törvény, akkor folytatjuk az együttműködést. Köszönöm. Grazie. anch'io una... Köszönöm szépen. Én is szeretnék egy kérdést feltenni Babár szenátor úrnak. Emlékeztetett hozzászólásában arra, hogy Pakisztán jelentősen élvezi az általános kedvezmény előnyeit. Az éves felülvizsgálatra való tekintettel. Hogyan értékeli azt, hogy Pakisztán tiszteletbe tartja azokat a az egyezményeket, amelyeket az emberi jogok vonatkozásában aláírtak. A, elsősorban itt a vallás és a hit gyakorlás szabadságára gondolok. Én a válaszadás jogán először Zagály asszonynak adok lehetőséget, aztán a szenátor úrnak parancsoljon. Well, um, thank you. Köszönöm szépen. Köszönöm a szót. Ilyen gyorsan. Csak szeretnék mindannyiuknak köszönetet mondani a nagyon érdekes megjegyzésekért, és azt hiszem, hogy az utolsó hozzászóló nagyon sok dolgot felsorolt, hogy mi az, amit lehetne tenni, csak esetleg egy dolggal egészíteném ki, és majd a későbbiekben visszatérnék rá, hogyha van rá idő. A bevezetőmben említettem azt a tényt, hogy egyáltalán az istenkáromlásról szó van, azt jelenti, hogy szabad vitát lehet folytatni róla. Úgyhogy ezért minden tagállamot, minden államot arra ösztönöznék, hogy ö, példát statuáljon, és törölje el az Isten káromlási törvényeket, Tehát az Egyesült Államok még hangosabban szólhatna ennek érdekében, mint mások, majd még vissza szeretnék térni később. Köszönöm szépen, Babár szenátor úr, öné a szó. Köszönöm szépen. Az eddig eszmecseréből egy-két dolgot lejegyeztem, ezekhez szeretnék egyenként hozzászólni. Az egyik, hogy mit tehetnénk Pakisztánban. Illetve, hogy az EU közössége mennyiben segíthetne nekünk. Említettem azt is, hogy az egyetemes, ö, rendszeres eszköz felhasználható arra, hogy a pakisztáni kormányszervektől megkérdezzék, hogy mi történt. Mi történt a szenátus jelentésével, amely az Isten káromlásra vonatkozik. Így talán nagyobb érdeklődésre számíthat ennek bevezetése. A második dolog, amit meg kellene tenni, és a bevezetőmben elmondtam ezt is, hogy ez társadalmi kérdés. hogyha a társadalom vitatkozni akar az Isten káromlásra vonatkozó törvényről, már önmagában Isten káromlásnak minősül. Tehát ez társadalmi kérdés. Ezzel mit tudunk kezdeni? Ez nagyon hosszú út, és azt mutatja, hogy határozottabban kell fellépnünk emellett. Be kell vonni tehát a vallási vezetőket is. Ez ezt is jelenti. Ezt meg lehet tenni, és meg kellene tenni. Elhangzott a megjegyzés a következő választásokról Pakisztánban a, a két hét múlva. Valaki említette, hogy mi lesz az Isten káromlási törvényel. Más pártok nevében nem beszélhetek. A pakisztáni néppárt a manifestumában kinyilatkoztatta azt, hogy megakadályozza ezen törvény minden túlkapását. A választások előtt azonban Pakisztánban a fő politikai pártok, a kis politikai pártokon túl vannak szélsőséges vallási szervezetek és pártok, akik ragaszkodnak a törvényhez, és megpróbálják azt kikerülni. De úgy, hogy szintén a választásokon részt akarnak venni. Hogyha sajnálatos módon ők is részt vehetnek most már az választásokban, és ők is beszélnek a vallási kisebbségekről és rájuk vonatkozó kérdésekről, és hogyha ez így mehet tovább, problémákat okozhat. Sajnos megszakadt a közvetítés. which were banned should not be allowed to resurrect under different names and Azokat a pártokat, akiket már egyszer betiltottak, nem lenne szabad visszaengedni, csak azért, mert más nevet vettek föl. És nem lenne szabad, hogy részt vegyenek a választásokban. Aztán még egy fontos dolog Pakisztánban, az istenkáromlási törvény kontextusában, illetve azon törvények kapcsán, amelyek a hithez kapcsolódnak. Úgy gondolom, a szólásszabadságot kell támogatnunk hazánkban, és bár az alkotmány ezt garantálja, és az információhoz való jogot, de a legutóbbi intézkedések korlátozzák a szólásszabadságot, amit pedig az alkotmány garantál, de nem áll rendelkezésre. Ebbe most nem tudok belemenni részletesen, a médiákból értesülhetnek erről. A szólásszabadság, ahogyan azt az alkotmány garantálja, A Pakisztán népe számára biztosítva kellene, hogy legyen. Illetve az információhoz való jog. Hogy az istenkáromlásra vonatkozó törvényel kapcsolatos túlkapásokat megakadályozók. Az egyik tisztelt képviselő említette, hogy eredetileg a gyarmati időkből örököltük ezeket a törvényeket, de az idő múlásával egyre megerősödött. Mi, miért? Mert a szélsőségek, az ellenállók az elmúlt évtizedekben jelentős politikai teret nyertek. Nekünk pedig meg kell próbálnunk megtalálni azt az utat, hogy a militáns iszlám növekedését megállítsuk, és visszaszorítsuk azt a teret, amit nyertek. Ahogy említettem, hosszú csatákra ö, számíthatunk, mert itt életekről, e, elképzelésekről van szó, de fontos ez a szabadság érdekében. Köszönöm. Nagyon köszönöm a válaszát is. Szeretnék köszönetet mondani minden előadónak, akik a mai eszmecseréhez hozzájárultak. Abból, amit végighallgattunk, egyetemen kiderül, hogy az Isten káromlással kapcsolatos jó törvények, illetve azok alkalmazása óriási kihívást jelentenek a nemzetközi közösségnek az államok számára, a politikusok számára, és nekik kellene közvetíteni, hogy szélesebb körű dialógus alakuljon ki. A különböző országokban ö, politikai síkra is terelődik a vállás. A politikusoknak ö, meg kellene tennie mindent annak érdekében, hogy ezt megakadályozzák. Nagyon köszönöm mindenkinek a hozzászólást, és ezzel bezárom a ö, szakbizottság ülését, amelyre legközelebb szeptember 6-án kerül sor. Mindenkinek kellemes nyaralást kívánok, viszontlátásra!